Uh, good afternoon, colleagues. We will start our farm Jó napot kívánok, kedves kollégák! Kezdjük a Nőjogi Bizottsági Ülésünket. Elfogadjuk a napi rendi pontokat. Van-e ezzel kapcsolatban valami fajta ellenvélemény? Tessék parancsolni, Björk képviselő. Köszönöm. Küldtünk egy e-mailt, um, de fel akarom vetni itt is a bizottságban. Szeretnénk uh, elhalasztatni a szavazást a kérdéssel a radikalizációs témában elhalasztatni a szavazást, mert nagyon súlyos aggájaink vannak, és akkor ezek közül néhányat ismertetnék is önökkel. A civil társadalomtól kaptunk leveleket és hívásokat. Nagyon aggódnak ezek azok a csoportok, amelyek szeret, amelyeket szeretnénk, hogyha együttműködnének velünk és fellépnének a radikalizáció ellen. Nem örülnek, nagyon aggódnak, azt gondolom, hogy ez piros villogó kell, hogy legyen. Nőjogi csoportok és antirasszista csoportok is jelentkeztek, azt gondolták, hogy stigmatizálja ez a nőket, különösen bizonyos nő, nőket ez az anyag. Teljesen egyértelmű, hogy más frakciók embereivel együttműködve eh, másfajta extremizmus eh, esetében legyen szó itt most a szélső jobbról, valamilyen okból a raportőr arról nem akar beszélni. Eh, én én személyesen érzem a szélső jobboldali veszélyt, és azt gondolom, hogy nem fogadhatunk el egy olyan állásfoglalást, amely erről nem beszél. Ráadásul nincs kiegyensúlyozva az állam felelőssége egyfelől, és a az egyes közösségek felelőssége másfelől. Azt gondolom, hogy ezt javítani kell, tudunk ebből az állásfoglalásból olyasmit csinálni, ami a civil társadalomnak is jó, meg nekünk is jó, de ha 5 órakor most ezt ebben a formában átnyomjuk, akkor az nem lesz jó. Április másodikán kellene szavazni erről, ez lenne tehát az én javaslatom, és szeretném, hogyha erről szavaznánk, hogy április másodikára halasszuk el a szavazást. Köszönjük, Björk asszony, Ortaszún úr következik. Én is szeretném ezt a kérést támogatni. Nekünk sem tetszik ez a jelentés. Azt gondolom, hogy rossz fényt vett majd a bizottságra így a mandátum vége felé, hogyha ezt eh, így ebben a formában elfogadtatjuk, elfogadjuk, miután eh, különböző eh, rasszista ellenes hálózatok és NGO-k mindenfajta panasszal éltek van időnk, elég erről majd csak bizottsági szinten szavazni most. Térjünk vissza a tárgyalóasztalhoz, kezeljük az aggályokat, és még adjunk magunknak egy kis időt, mielőtt döntést hozunk erről. Köszönjük Orta Szún úr, a koordinátorok ebből a két frakcióból, Gújéból és a Zöldektől már tájékoztattak arról, hogy szeretnék ezt a szóbeli kérdést, illetve az arról való szavazást elhalasztatni. A 190-es szabálycikk alapján ez a javaslat a megszavaztatásra kerül a szavazás elején, tehát 5 órakor szavazunk majd erről a javaslatról, erről a kérdésről is, nevezetesen arról, hogy halasszuk-e el a szavazást. Judy. Köszönöm, én az egyik árnyék előadója vagyok ennek a témának, én is támogatom ezt a felvetést. A radikalizálódás egy olyan dolog, amit szinte csak kizárólag eh, muzulmánnak, eh, muzulmán problémának tartanak, eh, ez engem aggaszt. Én Manchesteri vagyok, ami egy nagyon multikulturális város, és az én Mohamedán nő barátaim gyakran panaszkodnak iszlamofóbiára, és én annak idején nagy örömmel dolgoztam ezen a jelentésen, mert azt akartam, hogy ez sikeres legyen, megtörténjen. Együtt is működtem itt a kollégákkal. Én azt gondolom, hogy a nőknek lehet szerepük a radikalizálódás elleni fellépésben, de az nem segít, hogyha stigmatizálunk egy csoportot. Én nem támogatom az elhalasztást, de el fogjuk dönteni ugye a szavazás előtt ezt a javaslatot. Vannak vélemények, mindenki tudja, amelyek ellentétesek. Vannak olyanok, akik úgyse fognak egyetérteni. Szerintem ezt a vitát már befejeztük, és szavazzunk, és tegyünk pontot a végére. Köszönöm, van-e még van-e még felvetés, ha nem, akkor majd szavazunk róla. Uh, the agenda is adopted. A napi rendet elfogadtuk. Második napi rendi pont uh, a november 8-ai, illetve a november 21-ei jegyzőkönyvek elfogadása, amennyiben ehhez nincs semmi hozzá fűzni való, akkor ezt elfogadottnak nyilvánítjuk ezt a két jegyzőkönyvet. Harmadik napi rendi pont az elnök uh, bejelenteni valójai, bejelenteni valójai a koordinátorok a német missziót január 23-án eltörölték, ez a hónap végén lett volna. Február 21-én írásbeli eljárással a koordinátorok úgy döntöttek, hogy támogatják a társraportőröknek az kezdeményezését, hogy az EU csatlakozzon az isztambuli egyezményhez. Itt Koraca Bilt és Revo asszonyról van szó és eh, kikérik a bíróság véleményét eh, a jogalappal kapcsolatban, eh, illetve arról, hogy összeegyeztethető-e ez a szerződésekkel, illetve a tanács common accord gyakorlatával összeegyeztethető-e a döntéshozatali eljárásban, különös tekintettel arra a kifejezett célkitűzésre, hogy az Unió csatlakozni akar ez az egyezményhez. Ezzel kapcsolatban a koordinátorok küldtek egy levelet a román elnökségnek, meg ezzel a helyzettel kapcsolatban, tehát hogy a csatlakozással kapcsolatos munka a tanácsban hogyan áll. Emellett szeretnék üdvözölni számos látogatói csoportot. Zoana asszony a román szocialista nők egy csoportját látja itt vendégül, Vozenberg asszony pedig a Szalonikai Egyetem angol szakos hallgatóinak egy csoportját hozta el hozzánk. Petír asszony pedig horvát vendégeket hozott, a legkiválóbb vidéki horvát vidéki nő, női egyesületek képviselőit, valamint újságírókat, akik egyébként videófelvételt is készítenek az ülés egy részéről. És most jön a negyedik napi rendi pontunk. A nemek közti egyenlőség Grúziában eszmecsere következik. Meghívtuk Csugos Iliasszonyt, aki alelnöke a grúz parlamentnek, és egyben a nemek közti egyenlőségi tanács elnöke. Azt kértük, hogy jöjjön el ide, beszéljen nekünk az elmúlt évek munkájáról, és arról, hogy milyen további lépéseket terveznek, milyen kihívások előtt állnak. És akkor most Tamár Csugosvili asszonynak adom meg a szót, aki, mint mondtam, a Grúz parlament alelnöke. in the chair announcement, I was doing like this before. Még az elnöki közlemények alatt szerettem volna kérni a szót, már mint a... Nem tudom, egy másik szakbizottságban szavaztam, és arról hallottam, hogy az én jelentésemről a szóló szavazást elhalasztották? Hát ha nem probléma, akkor kérem, hogy tájékoztassanak, hogy miről döntött a magas bizottság. No, we will vote at five o'clock. At five o'clock. Okay. Eh, öt 5 órakor fogunk szavazni. Ötkor mindenki itt lesz, ekkor lesz a szavazási idő. Mert azt kérték, hogy most szavazunk. Nem, nem, nem. Ötkor lesz a szavazási ide. Arról fogunk legelőször szavazni, 5 órakor a szavazási időben, hogy elhalasszuk -e a szavazást. Thank you, very much, Madam Chair, Honorable. Köszönöm szépen, elnök asszony, igen, tisztelt képviselők, igen, tisztelt vendégek. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok önöknek, és bemutathatom önöknek a nemek közötti egyenlőség helyzetét Grúziában, Georgiában. Grúziában, Georgiában. Röviden arról szeretnék beszámolni, hogy miért kértük, hogy megszervezzék ezt a meghallgatást, és miért szerettük volna, hogy az Európai Parlament halljon a georgiai helyzet előr elmozdulásáról, változásáról. Hosszú utat jártunk be, jelentős eredményeket értünk el, bár még mindig komoly kihívások előtt állunk, és ezen folyamat során a támogatást az Európai Uniótól kaptuk. Very significant and very important. Without all this support, I think that my country would have not. ezen segítség nélkül hazám, Georgia nem tudott volna egy sor komoly kihívást, mely előtte tornyosult meghaladni. Meg szeretném ragadni tehát a lehetőséget, élve a rendelkezésemre bocsátott idővel, hogy elmondjam önöknek, hogy mit értünk el, mit értünk el mi önökkel válvetve a nemek közötti egyenlőség területén rövid időszak alatt, és melyek azok a feladatok, amelyeknek elérésén munkálkodunk, elkötelezetten dolgozunk, és keresünk ebben is az önök segítségét, amelyet, még egyszer mondom, a, amelyért nagyon hálásak vagyunk. Európa és az Európai Parlament sokat tám, nagyban támogatott bennünket. Claire itt van, és sok mások, akikkel szorosan együttműködtünk az elmúlt időszakban. Számunkra ez egy nagyon értékes kapcsolat, és számítunk arra, hogy ezt folytassuk a jövőben, folytatjuk a jövőben. Ami pedig a nemek közötti egyenlőség kérdésének főbb szempontjait illeti Grúziában vagy Georgiában, a legfontosabb kérdésekről szeretnék beszélni, nem akarnék ugyanakkor a részletekben elboly, elmerülni, hanem inkább megtakarítom az időt arra, hogy kérdezzenek és én megfeleljek a kérdésekre. De a legfontosabb szempontokat nem szabad említés nélkül hagynom. Öt fő irányról beszélek. A nemek alapú erőszak, a másodszorban a diszkrimináció, a nők elleni diszkrimináció, harmadsorban a nők politikai részvétele, participációja, erről is beszeretnék számolni, hogy hol állunk. A nők gazdasági helyzetbehozása, empowermentje. A negyedik szempont, és végül, de nem utolsó sorban, pedig az intézmény építésről és az intézmények megerősítéséről beszélek, amelyek a nemek közötti egyenlőség, illetve a nemek alapú öm, különbségtétel öm, területén dolgoznak. Ez tehát az, az öt irány, amelyről beszélni szeretnék, és ahogyan bevezetőmben mondtam, É, ahogy bevezetőmben elhangzott, én a grúz parlament tagja vagyok, a grúz parlament nem megközötti egyenlőség szakbizottságának vagyok az elnöke. Persze minden frakció részt vesz a szakbizottságban, illetve a, ebben a tanácsban. A mi munkánk célkitűzése az, hogy koordináljuk azon erőfeszítéseket, amelyeket a területen tesznek, és azon dolgozunk, hogy a nemek közötti egyenlőség menetrendjét, agendáját előbbre vigyük a parlamenten belül és a parlamenten kívül. Sok elismerést kapott a munkánk, és azt hiszem, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy beszámoljunk arra, hogy mit végeztünk, milyen munkát végeztünk, milyen kihívások előtt állunk. Lássuk először a nemek, a nem alapú erőszakot. Ez egy komoly problémát jelentett ez a jelenség az elmúlt években. Elképzelhetik, hogy már hogy a nem meg alapuló erőszak kérdésében a legfontosabb kérdés a figyelemfelhívás volt. A családon belüli erőszak, ról a társadalom nagy többsége arról beszélt, ez egy családi ügy, ne teregessük ki a szennyest a világ elé. voltak éppen még az igazságszolgáltatási szervek munkájában is ez jelent meg, ez a megközelítés kell, jelent meg. A bántalmazott, mondjuk ki, nő, a bántalmazott nő megjelent a rendőrségen, mire ott a vállókat vonogatták, még ha intézményes formában is. Két évvel ezenben, ezelőtt az isztambuli egyezményt ratifikáltuk, ez egy nagyon fontos dokumentum, és a ratifikációval 20 törvényt. 20 törvényt módosítottunk, és szigorú szabályokat vezettünk be az áldozatvédelem területén, illetve az elkövetők elleni szabályokat is. Ezelőtt, mielőtt tehát az egyezményt is ratifikáltuk, voltak jogszabályok, amelyek védték az áldozatokat, de igazából végrehajtó eszköz nem állt a rendészeti igazságszolgáltatói hatóságok kezében nem voltak kezükben, melyel igazából véget vethettek volna a családon belüli erőszak jelenségének. Az isztambuli egyezmény ratifikációjával és ezen törvényekkel, illetve törvénymódosításokkal egy olyan rendszer dolgoztunk ki, amelyben létrejött a belügyminisztérium belül speciális emberi jogi osztály. Ez egy nagyon jó részleg, amelyet egyébként egy fantasztikus nő vezet, és ők felelnek azért, hogy horizontális ügyként kezeljék ezt eh, a jelenséget, és minden olyan bejelentés, amely eh, e nem alapú eh, erőszakon alapszik, ez fölött ne sikoljék el az intézménye, és megfelelő nyomonkövetést biztosítsanak minden egyes konkrét ügy tekintetében. Nagyon rövid idő alatt hatalmas eredményeket, nagy változást értünk el a e területen. Mondok néhány adatot. 2014-ben a vádemelések száma az ilyen erőszakos cselekmények esetében 550 volt. Az elmúlt éved, években 3500 3050 esetre nőtt az esetek száma, tehát meg a vádemelések száma. Néhány év alatt, hat év alatt. Voltak éppen nem a cselekmények száma nőtt meg, hanem a felderített vagy vádemelésig jutott esetek száma nőtt meg, ideig látenciában voltak ezek az esetek, büntetlenségben maradtak. Nos, ezen új szabályozásoknak köszönhetően láthatják, drámai módon nőtt, tehát a nyilvánosságra került esetek száma. Ezen felül az is megváltozott, hogy az állam nagyon szigorú távoltartási intézkedéseket is bevezetett az elkövetőkkel szemben, gyakran régen előfordult az is, hogy bejelentést tett az áldozat a rendőrségen, és hogyha egyáltalán valamilyen fajta szankciót szabtak ki ellenében, ezek semmiképpen sem a távoltartásszerű intézkedések voltak, és így folytathatta erőszakos cselekményeit. Ezen felül pedig a kockázatkezelési programokat is útjukra indítottuk. Mit jelent ez? Sajnos, mint más országokban, a femicidium esetét mi is ismerjük. Mit is jelent ez? A csalódott férfi végezetül, az erőszakos cselekmények után végezetül meggyilkolja volt kedvesét, volt partnerét. Nos, ezen femicidiumok eseteit következőképpen bánunk ezekkel egy rendszert vezetünk be, amely segít az elkövetőket nyomon követni, illetve felhívni azokra a figyelmet, amely, akik egyre erőszakosabbak, és ilyen módon fennáll a femicidium veszélye, és itt egy elektronikus rendszerrel próbáljuk kiszűrni ezeket az eseteket, és ilyen módon valóban jelentősen csökkent a meggyilkolt nők, a szerelemféltésből meggyilkolt nők száma. A következő téma a szexuális zaklatás témája a szexuális zaklatát Grúziában egyáltalán nem szabályozta semmilyen jogszabály, semmilyen módon nem jelent meg, tehát a jogszabályokban ez a jelenség nem is definiálták ezt. A Nemzeti Emberi Jogi Ombudsman Hivatal és a bír, bíróságok egy ilyen diszkriminációs tényállásként határozták ezt meg, de még egyszer mondom, büntető tényállás nem létezett, szexuális zaklatás tényállása nem létezett a BTK-ban. Nos, módosítottuk a jogszabályokat, és egy nagyon fontos törvényt készítettünk elő a grúz parlamentben, amely részletes és pontos szabályozást ad arról, hogy hogyan lehet egyrészt definiálja a tényállást, másrészt az eljáró hatóságok kezébe konkrét eszközöket ad arra vonatkozólag, hogyan lehet a szexuális erőszak áldozatait, férfiakat vagy nőket megvédeni. Ezt a törvénytervezetet nagyon jó együttműködésben készítettük el a civil társadalom képviselőivel, hálával tartozom nekik, nagyon aktívak um, voltak, nagyon támogatták a grúz parlament munkáját. On this um, legislation. So um, quite soon Georgia will have this strengthened Grúziában tehát hamarosan elfogadásra kerül ez a megerősített törvény, ez a jogszabály, amely meghatározza a szexuális bántalmazás esetét, a diszkrimináció tilalmát törvénybe önti, és a szexuális zaklatás elleni fellépést is szabályozza. A civil szervezetek éveken keresztül várták ezt tőlünk, és végre most sikerült ezt a törvényt előkészíteni. Következő észrevételem a nők politikai szerepvállalásáról szól. Hát itt bizony még sok feladat áll előttünk, sok mindent kell változtatni a jelenlegi helyzeten. Grúziában idén ünnepeljük a modern állam létrejöttének a a demokratikus köztársaság létrejöttének századik évfordulója. Sajnos nagyon rövid ideig tartott, élt ez a, rövid, ez a köztársaság, hiszen utána a Szovjetunió elfoglalta Grúziát, de minden esetre száz évvel ezelőtt nem csak a nőjogokról volt szó Grúziában, hanem női parlamenti képviselőket is megválasztottak, nagyon aktívak voltak, fantasztikus munkát végeztek, tehát ebb szempontból is száz éve Grúzia egy nagyon európai állam volt. De a Szovjetunió igája alatt nyögve elveszítettük ezt a szabadságot, és a függetlenség megszerzése után nagyon alacsony volt a nők politikában és döntéshozatalban való részvételének aránya. Kilenc parlamenti képviselő volt egész pontosan a üléspatkóban, az új parlament létrejöttekor is nagyon nagy előrelépéseket nem tettünk, hiszen 15%-os a női, rész, a női képviselők részaránya a parlamentben, hát ez, erre nem bólinthatunk rá, ez, nem, ez nincs így rendben. De arra mindenképpen büszkék lehetünk, hogy Grúzia az egész régió első olyan országa, ahol a múlt évi választások során az elnök, akit megválasztottak, nő, női elnökünk van. Nagy dolog ez nem csak szállunkra, hanem kisugárzó hatása van a térség országaira, hiszen ilyen vezető szerepben egyetlen közeli országban sincsen nő. Figyelembe véve, hogy milyen kemény volt a kiválasztási folyamat, és aztán a választási kampány fantasztikus munkát végzett, persze támogatták széles körben. Úgy gondolom, hogy az elnök, az elnök asszony az elnök nő szerepvállalása befolyásolni fogja a nők döntéshozatali pozíciójába való jutást Grúziában. A kabinetben 25% a nők aránya, 15% a, a parlamenti képviselőknek nő, mint mondtam, de az nagyon fontos, hogy minden nő, aki parlamenti képviselő, nagyon fontos döntéshozatali pozícióban van két, a két alelnök helyettes nő, öt nagyon fontos szakbizottság alelnöke, elnöke nő, nyolc bizottsági alelnök nő, tehát kevés nő dolgozik ugyan a parlamentben, de mégis nagyon fa, nagy és nagy hatású munkát végeznek a grúz parlamentben. Ez pedig egy jó példáját adja annak, hogy Nagyobb szerepet kell adni a nőknek, helyzetbe kell őket hozni. Az egyenjogúsági tanácsom a grúz parlamentnek kötelező gender kvóták mellett érvel. Ez egy sokszor vissza, visszás eszköz, de nagyon hatékony eszköz arra, hogy ezt a, a nők politikai szerepvállalásának problémáját viszonylag rövid idő alatt meghaladjuk. Mi több, Jelentős kihatással bír ez az eszköz a nők politikai részvételére, szerepvállalására. Azzal számolunk, hogy jelentősen megváltozik majd a választási rendszer, és ez a változás is hozzájárul majd a nők politikai részvételéhez. A parlamentben múlt évben elfogadták a kötelező kvótát, azaz, hogy nem fogadták el, szavazott a parlament, de a többséghez kilenc szavazat hiányzott. Figyelembe véve, hogy a szavazó képviselők 85%-a férfi, hát mit is mondjak, nem volt ez egy ilyen elegáns eredmény, de ennek ellenére ugyanakkor meg nagyon közel kerültünk a többséghez, csak kilenc szavazat választott el ettől, és folytatjuk a munkát, ismét beterjesztjük a törvénytervezetet, és próbáljuk a férfi kollégákat meggyőzni arról, hogy ebben a kezdeményezésben támogassanak bennünket, és reméljük, hogy sikerül majd ezúttal többséget kikovácsolni a törvény mögött. A következő téma, amelyről beszélni szeretnék, a nők gazdasági szerepvállalása, helyzetbehozása, empowermentje. Sok mindent kell itt tennünk, sajnos a fizetések közötti különbség még nagyon nagy. Férfiak és nők ugyanazért a munkáért más-más fizetést kapnak. A nemek közötti egyenlőségi tanács a nők gazdasági helyzetbehozását az idei év politikai prioritásaként határozta meg, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a nők ezen gazdasági szerepvállalásához hozzájáruljunk. A munkatörvénykönyvét is módosítani tervezzük, jobb esélyt kínálva a női függetlenség megteremtésének, gazdasági függetlenségről van szó. Az állam különböző szolgáltatói pol, programjait úgy akarjuk kialakítani, ezek is segítsék a nők gazdasági talprálását, ezen felül pedig a gender impact elemzést végrehajtjuk, és próbáljuk feltérképezni ezen elemzés segítségével hogy milyen szerepet vállalnak a nők, és próbáljuk biztosítani, hogy ne legyünk gender vakok, ne legyünk a szociális nemek és a nemek társadalmi szerepvállalása irányában vakok és érzéketlenek. Mi több? Erőfeszítéseinket és figyelemünket a pay gap, a fizetési különbség meghaladására koncentráljuk. Annak érdekében, hogy először is olyan mechanizmust akarunk létrehozni, amelyel a fizetési különbségek elemezhetőek, meghatározhatóak azon területek, ahol ez a probléma jelentkezik, és biztosítható, hogy megfelelő időben és megfelelő helyen kezeljük ezt a problémát, ezt szolgálja tehát az elemzés, melyet most elvégzendőek vagyunk. Egy további nagy kihívást jelent a gender budgeting kérdésem. Nagyon nehéz feladatot róz ránk. A gender budgeting a társadalmi nemek szerinti költségvetés horizontális kialakítása egy nagy kihívást jelent minnyájunk számunkra, és a parlament voltak éppen nem tett mást, mint egy nagyon jó módszertant dolgozott ki, amelynek segítségével a végrehajtó ág meghatározhatja a költségvetés azon részeit, amelyeknek nagyon magas a gender érzékenysége, és amelyek jó mechanizmust adnak annak érdekében, hogy gender kihatásokat eh, elemezze az egyes programokban és részprogramokban. Uh, the, uh... És éppen ezért ennek a programnak a kísérleti uh, szakasza jó lehetőséget nyújt arra, hogy az esélyegyenlőség szempontjait figyelembe vedve költségvetési tervezés felé tudjunk elmozdulni, és gender érzékenyek legyünk, hogy az állami költségvetés végrehajtása során a pénzek a nemek közötti egyenlőséget segítsék elő és biztosítsák. Végül, de nem utolsó sorban, azt említettem az elején, hogy szeretnék röviden kitérni azokra az intézményekre, amelyeket felhasználunk ahhoz, hogy az átfogó jellegű munkánkat elvégezhessük. Itt két fontos mechanizmust említenék. A parlament és a kormányzat szintjén. A nemek közti egyenlőség tanácsa parlamenti szinten ö, hoz törvényeket, szabályokat, és ö, fejlesztik ki a szakpolitikai irányokat nemek közötti egyenlőség területén, de nagyon jó mechanizmusunk van az a végrehajtói oldalon is. Ez koordinálja azok a különböző ügynökségek és minisztériumok erőfeszítéseit, ők hajtják végre az, azokat a programokat és törvényeket, amelyeket a parlament elfogadott. És amin most dolgozunk, az a helyi szinten, önkormányzati szinten történő létrehozás ezeknek a nemek közti egyenlőséget biztosító tanácsok, ezek nagyon fontosak, hiszen sokkal közelebb vannak az emberekhez, a hétköznapi élethez. És hogy értsük, sokkal jobban átlátják a helyi igényeket, szükségleteket, mint mi nemzeti szinten. És tudják közvetíteni azokat a felad nehézségeket, kívásokat, amelyekkel a nők a mindennapi életben küzdenek. És ezek a helyi egyenlőségi tanácsok jó eszközök lehetnek arra, hogy a láthatóságát biztosítsák ezeknek a problémáknak, és jelentik azt a márizmust, amelyek ezeket orvosolni tudják. Ezt is nagyon támogatja az Európai Parlament. Az Unió támogatta a végrehajtói szinten a munkacsoportunkat, és a különböző ügynökségeket arra bátorította, hogy hatékonyan végezzék a munkájukat, hogy eredményeket tudjanak letenni az asztalra, és láthatóságot tudjunk elérni. Az Európai Unió nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk a parlamenti esélyegyenlőségi tanácsban, a nemi alapú erőszak elleni fellépéssel, ezzel a nagyon fontos törvényel kapcsolatban, a diszkrimináció és a szexuális bántalmazás elleni törvényel, tehát nagyon-nagyon fontos tájékoztató, felvilágosító kampányt is ö, ö, menedzserünk, és ez nagyon fontos akkor, hogyha ezeket a problémákat kezelni akarjuk, amikor azt látjuk, hogy alacsony a nők részvétele politikai életben, szexuális bántalmazás áldozatai, és ez nem olyasmi, amit az emberek egyáltalán elismertek volna korábban, hogy egyáltalán létezik ilyesmi. Ez a felvilágosító kampány, a tájékoztatás, az a szakértelem, amit a programokon keresztül az Unió eljuttat, ezek kritikusan fontosak azokhoz az eredményekhez, és a munkánkhoz, amelyet végzünk. Nagyon élénk a civil társadalom élete és munkája, nagyon jó az együttműködés, és az Európai Unió nekik is nem csak az állami ügynökségeken és az intézményeken keresztül nyújt támogatást, hanem a civil társadalom szervezetének, is ez egy nagyon jó kombináció ahhoz, hogy eredményeket tudjunk elérni. még szerettem volna, valószínűleg, hogy jó, megmutassam, hogy mekkora utat tettünk meg. Néhány évvel ezelőtt azt a szót használtuk, hogy gender, társadalmi nemek, akkor az, az egy olyan volt, mint egy, nem tudom, valamiféle negatív dolog, negatív csengése volt magának a szónak, hogy esélye, nemek közti egyenlőség. fiatalkorúak házassága, vagy, vagy házasság céljából történő ö, elrablást is, emberrablást is normális dolognak tartották, elfogadott dolognak. Ma ez bűncselekményi tényállást valósít meg ö, Grúzióban, és senkinek eszébe nem jutna ilyesmit tenni. Szóval voltak fiatal lányok, ö, akik feministák, akik a nőjogi ügyekért szeretnének tenni, a nők jogaiért. És nekünk ez a legjobb mutatója annak, hogy mekkora hatalmas utat tettünk meg, hogy azok a lányok, akik akik fiatal úgy gondolták, hogy a minél hamarabb történő férhez menés az a jó dolog, most kint vannak a világban, karrierjük van, munkájuk van, állásuk van, erősek és függetlenek. Azt gondolom, hogy ezt nem érhettük volna el az önök segítsége nélkül, nagyon is nagyon nagyra értékeljük ezt, és kérem, hogy kövessék figyelemmel ezt a folyamatot, és folytassuk tovább ezt a kiváló együttműködést, ami az együtt az, az elmúlt években kialakult. Köszönöm szépen a figyelmüket, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök asszony, és most megnyitom a vitát. Várjuk a kedves képviselő hölgyek és urak kérdéseit, észrevételét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy sor kerítettünk erre a meghallgatásra, és meghallgatottuk a vendégünk, grúz vendégünk mondandóját. Megtudhattuk, hogy a nemek közti egyenlőség politikáját hogyan valósítják meg az unió határain kívül. Szeretnék gratulálni először is önöknek, hiszen amit elmondott, az elképesztő, lenyűgöző. Sőt, féltékeny is vagyok, komolyan hogyan tudták ezt ilyen gyorsan elérni? Ilyen kiváló eredményeket. Ha jól értettem, akkor ezen szervezetek léte, amelyek a nemek közti egyenlőségen dolgoznak, mind kormányzati, mind parlamenti szinten, majd helyi szinten, ez hatalmas eredmény. Olyas valami, amiért mi is dolgozunk az Európai Unióban. És nem minden ország mondhatja el magáról, hogy ilyen szervezeti háttérrel rendelkezik kormányzati testületek terén, és ez az egyik oka a, az elért sikereknek. Azt gondolom, ez egy nagyon okos mm, politika. Úgy gondolom, hogy nagyon értékes az, hogy az erőszak ellenes politikát nagyon komolyan veszik, hiszen ez adja a nemek közti egyenlőség politikájának a tengelyét, a gerincét. És ez a legegyértelműbb aspektusa. Amikor az ember nemek genderpolitikában dolgozik, akkor innen indulunk, innen indul. És általában ez a legígéretesebb kiinduló pont, hiszen nem nagyon találni olyas valakit, aki ellenezne nyilvánosan, nyíltan egy ilyen politikát. Úgyhogy ezt, ezt nagyon jónak találom. És annak is nagyon örülök, hogy Grúzia elfogadta az isztambuli egyezményt. Az, hogy aláírták, nagyon fontos volt. Van egy kérdésem. Először is az egyezmények kapcsolatban. Mi volt a háttere ennek? Eh, egészen későn csatlakozott az aláírók sorához Grúzia. Ez, ez hogyan történt? Azt szeretném megtudni, hogy be tudták-e von, be tudtak-e vonni nagy tekintélyű férfi politikusokat ebbe a folyamatba? Hiszen azt elmondta, hogy a legtöbb politikus és döntéshozó legprominensebb helyzetben férfi, tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy ők mit tesznek a nemek közti egyenlőség kérdésében. Úgyhogy érdekelne, hogy ez olyas valami, amit a nők tesznek a nőkért, vagy képesek ezt beemelni a politikai fősodorba. Hogy vannak-e magasrangú férfi politikusok, akik részt vesznek ebben a folyamatban, és felismerték, hogy mennyire fontos ez a szakpolitika. Köszönöm. Köszönöm, Kazovszka asszony. Ermut asszony. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm a szakbizottságban. Nagyon örülünk, hogy ellátogatott hozzánk. Néhány dologra szeretnék reagálni, amit mondott. Például Kezdjük a történelemmel először is. Igen, általános női választójogot értek el a nők számára előbb, mint a saját hazám 1918-ban került erre sor. Tehát ezt elérték, és van az irodámban egy fénykép, ami tudomásom szerint az első megválasztott Mohamedán nőről a világon, és ő pedig egy helyi grúz politikus asszony volt, politikus nő. Úgyhogy elismeréssel kell adóznunk ennek. Másodszorban, ahogy tudják, ismerem egy kicsit Grúziát, és az egyik dolog, ami Grúziával kapcsolatban az embernek nekem föltűnik, a, a grúz nők kiválósága és ereje. Az öné és a kollégái és a civil társadalomban nagyon kiváló nők vesznek részt, női elnökük van, és tudjuk, hogy ha jól emlékszem, hogy a világvezetőnek csak 8%-a nő. Tehát e, e tekintetben is nagyon kiváló eredményt értek el és az Unióba delegált nagykövetük is egy nagyon uh, csodálatra méltó nő. Tehát minden esetre jól mutatja ez azt, hogy mennyire támogatják Grúziában a nőket. Az, hogy erős szerepet, erős pozíciót képesek betölteni a nők körülében. A nők elleni erőszakkal kapcsolatban az egyik dolog, amit nagyon jól mutat a az etéren elért sikere az, hogy mennyire alapvetően fontos a, beha- a végrehajtatás, az, hogy legyen egy felügyeleti szerv, és ez hozza meg az igazi áttörést és változást, szerintem nagyon has- hasznos lenne, hogy ha az önhöz hasonló emberek rámutatnának és megmutatnák azt, hogy milyen eredményeket lehet elérni, ha az igazságügyi minisztériumban van egy ilyen szervezet. Továbbá beszélt a diszkriminációról és a szexuális zaklatásról, illetve az ezzel kapcsolatos törvényjavaslatokról. Azzal kapcsolatban van kérdésem, hogy ez hol tart ez a folyamat, milyen időkeretről beszélünk a nagyobb léptékű végrehajtás tekintetében. És hogy ebbe hogyan vonják be a civil társadalmat. A nők politikai szerepvállása. Ugye női elnöke van Grúziának, de a polgármesteri választáson tavaly egyszerűen nem volt kellő számú női jelölt, úgyhogy a amit ma olyan közel jártak már a nemzeti kvóta törvényhez, mikor láthatjuk, hogy ez újra napirendre kerül, és milyen módon tudnánk önöket támogatni abban, hogy ezt a törvényt el tudják fogadni, hiszen a saját országunkban, a saját hazánkban is tudjuk, hogy mennyire nagyon fontos, hogy legyenek ö, ö, nemi kvóták, hogy a nők is érvényesülhessenek és képviselhessék nőtársaikat. Nem akarom húzni az időt, de még egy dolog. A gazdasági helyzetbehozás és szerepvállalás a nők részéről. Látom azt, hogy ezek a helyi gender tanácsoknak lesz fontos szerepe ebben, hiszen helyi szinten kell lépéseket tenni ahhoz, hogy gyorsan érjünk el eredményeket, még ha ezek nem is nagyon mérehatóak az érdekel, hogy mit tudna tenni az Unió, hogy ezt a folyamatot támogassa. Ezen kívül az egyenlő munkáért, egy, egyenlő bérre vonatkozó törvények, hiszen ebben a Európai Bíróság is ítéletei az iránymutatóak nálunk, ugye, hogy ugyanazért az értékért, munkáért ugyanazt a bért kelljen fizetni, tehát ez nagyon fontos törvényhozási munka, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljött, és köszönjük, hogy támogathattuk azt az értékes munkát, amelyet önök végeznek. Köszönöm szépen a hozzászólást, és Julie Wardnak szeretném megadni a szót. Köszönöm szépen. Nagyon izgalmas volt hallgatni ezt az előadást, és emlékeztet bennünket arra, hogy nem jó dolog eucentrikusan gondolkodni, hiszen nagyon sok jó példa van arra, hogy milyen munka zajlik máshol, és bizony gyakran tanulhatunk más országoktól az ő munkájukból. Az, hogy eljött hozzánk, az nekünk is segítséget nyújt abban, hogy mi hogyan javíthatunk a saját munkánkon és életünkön. Azon gondolkoztam, hogy Grúzia és a földrajzi helyzete milyen mértékben befolyásolja, milyen befolyással lehet a környező országokra, ahol ugye eléggé meglehetősen macsó vezetők vannak és elképesztő állapotok vannak az átláthatóság és a nemek közti egyenlőség és demokrácia tekintetében, és néha, amikor ugye látjuk a világ rendje, ahogy vál, hogy hogyan változik. Éppen most jöttem egy olyan ülésről, ahol uh, a az LGBT csoportok, éghajlattal kapcsolatos kérdések voltak. Így minden összefolyik. Ugye van ez az illiberális rend, ahol minden összemosodik populizmussal, nacionalizmussal, azzal a fura gondolattal, hogy Európa ma valamiféle judeók keresztény eh, ideológiára mutat vissza, eh, nem pedig, és tagadja a, a mohamedán muzulmán eh, eredeteket. Azt gondolom, ez egy nagyon veszélyes helyzetet teremt Európa számára. És hogyha megnézem azt a kiváló, hihetetlen munkát, amit végeznek, és hogy milyen kihívásokkal néz szembe ez a régió, akkor azon gondolkodom, hogy ön, mint valamiféle vezető, egy vezető szerepet betöltő ország, fákja, amiből nálunk is egyre többre lenne szükség Európában. Sokat dolgoztam Ukrajnában, Ukrajnával, ahol nagyon sokan próbálnak áttörést elérni. Az ukrán nők hihetetlenek, akik a sarkukra állnak sok jó ügyért. So, a globális szinten az LGBT, LMBT kérdésekben dolgozok együtt csoportokkal, és sok érdekes ülésre került sor uh, ukrán uh, fél, felekkel, am, amivel megpróbáltuk bátorítani, hogy egyre több jelölt legyen, hogy megértsék, hogy az LMBT jogok is emberi jogok. Nem tudom, hogy vannak-e kapcsolatai, az MPGA-jel, de azt gondolom, hogy fontos lenne, hogy a parlamenti képviselők összejöjjenek és emberi jogi kérdésekben cseréljenek eszmét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót mondani. Először is szeretném megköszönni Vili asszonynak a lehetőséget, amit eh, kaptunk, hogy eh, egyáltalán megtörténjen ez a vita, ami a nemek közti egyenlőséget illeti, Grúzia már komoly lépéseket tett. Én ezt tudom, mert én Litván vagyok. Litvánia és Grúzia között a kapcsolatok mindig is eh, erősek és barátiak voltak. Tényleg baráti országok vagyunk, támogatjuk egymást emberi jogok területén, nemek közti egyenlőség területén, gazdasági és kulturális kérdésekben. Úgy gondoljuk, hogy mindez fontos is. Teljesen értem tehát, hogy miről van itt szó, és azt is, hogy mennyi intelligencia kell ahhoz, hogy a dolgokat megváltoztassuk, és elfogadtassuk azt, hogy a nők egyenlőek, hogy részt vehetnek a politikai, gazdasági, társadalmi életben. Én büszke vagyok önökre, mert Grúzia ratifikálta az isztambuli egyezményt, és vannak olyan Európai Uniós tagállamok, amelyek ezt még nem tették meg. Önök viszont jó példa lehetnek, azon országok számára, akár az EU-n belül is, amelyek nem tették meg. Hamarosan jövőre választások lesznek Grúziában. Ön azt mondta, hogy jelenleg 15%-a a képviselőknek nő. Én azt kívánom önöknek, hogy az új parlamentben ennél sokkal többen legyenek és az elkövetkezendő időszakban hamarosan megüljük a nőnapot, és eh, annak alkalmából beszélni fogunk arról, hogy milyen lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy eh, nagyobb legyen a nők politikai részvétele, akár az Európai Parlamentben, akár a nemzeti parlamentekben, hiszen ilyen módon valósulhat meg a döntéseinkben is az esélyegyenlőség. Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk a nők alkalmazhatósága érdekében, hogy könnyen találjanak munkát a nők, és eh, tudjanak megfelelően zsonglőrködni a magánélettel és a hivatással, ezt kiegyensúlyozzák egymással, ez az, amiről a jövőbeni együttműködésünk fog szólni, például az Európai Parlament és Grúzia között, és nyilván majd a tapasztalatainkat is kicseréljük. Van-e még valaki, aki hozzá akar szólni ehhez? Amennyiben nem, akkor ön 5 perc alatt kérem válaszoljon ezekre a felvetésekre. Köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon bátorító szalakat, szavakat, melyekre szükség is van, hiszen nagy kihívás ez. Először akkor beszéljünk az isztambuli egyezmény ratifikálásáról. 2017-ben tettük ezt meg. Ez két éves munkája volt az igazságügyminisztériumnak, illetve civil szervezeteknek szükség volt egy eh, reform jövőképre, látni kellett azt, hogy hogyan lehet előrelépni, végrehajtani ezt, tehát hogy ne csak formális legyen a ratifikálás, hanem ténylegesen érvénybe is lépjen eh, és eh, alkalmazható legyen. Ahogy Claire említette, a végrehajtás a legfontosabb. A végrehajtási eszköz lett végül is a legfontosabb része ennek, hiszen előfordul az, hogy van valami papíron, de aztán nem tartják be, vagy nem hozza meg azt az eredményt, amit várnak ettől. Ez a végrehajtási eszköz, ennek a működéséhez idő kellett, hogy meglássuk, és valóban jó jól jöttünk ki ebből. Férfi kollégák is ebben nagyon szépen részt vettek, szerencsések vagyunk, nincsenek nagyon sokan, de van néhány nagyon elkötelezett férfi kollégánk, aki nagyon sokat segít ebben. A 17 tagú nemi egyenlőségi tanácsból hárman férfiak, ugyanakkor mindig segítenek akkor, amikor leginkább szükség van a támogatásukra, például akkor, amikor a szexuális zaklatásról szóló törvényt elfogadtuk, illetve azt megtiltottuk, vagy a diszkriminációmentességi jogszabályokat Eh, amikor meghoztuk, akkor a férfi kollégák is rendkívül támogatóak voltak, és ők maguk is nyomták ezeket a eh, javaslatokat, sőt, benyújtói voltak ennek, és előadták a témákat a eh, szakbizottságokban vagy a, a parlamentben. Ez eddig így működött. Ez a fontos jogszabály Eh, hogyha férfi adja elő, akkor már is eh, számos más férfi fülének eh, kedvesebb, és könnyebben elfogadják, mint hogyha mondjuk egy feminista nő tenne le egy jogalkotási javaslatot az asztalra. Eddig ez így működött. Eredesül a kötelező nemi kvóták ügyét támogatja a parlament elnöke is, Alapvetően azért a nők játszák a vezető szerepet, kivéve egyes kivételes esetekben, ami azonban nekünk fontos, és szeretnénk, hogyha gyakrabban előfordulna ami pedig Claire kérdését illeti arról, hogy vannak-e kötelező nemi kvóták. Nos, válaszolva, akkor visszatérve a szexuális zaklatás kérdéskörére, bizottsági meghallgatások vannak most, hamarosan a plenárisra kerül, és ugye ez most lett kezdeményezve néhány héttel ezelőtt. Egy jogszabály megszületésének legrövidebb ideje átlagosan három hónap, tehát három-négy hónap kell ahhoz, hogy egy törvényt elfogadjanak amikor aztán elfogadják, akkor létre kell hozni a végrehajtási mechanizmust, hiszen jól meghatározott hatóságok vesznek részt a végrehajtásában, egyrészt a belügyminisztérium, másrészt az ombudsman. Tehát 3-4 hónap alatt lehet majd átvinni ezt a jogszabályt. Ami pedig a kötelező nemi kvótákat illeti, itt egy új törvényjavaslatra van szükség. Kilenc szavazattal korábban egyszer megbukott, most át kell alakítani egy kicsit a jogszabálytervezetet, és úgy átadni. Itt azt hiszem, hogy az a trükkje a dolognak, hogy egyszerre nem lehet minden jogszabályt eh, elfogadtatni, mert eh, ezt túlzásnak találnák a képviselők. Tehát lépésről lépésre lehet előre haladni. A szexuális zaklatási jogszabály azt tartottuk fontosabbnak, azt csináljuk meg először, és amikor az megtörténik, amikor ezt elfogadják, akkor indítjuk a kötelező nemi kvóta témát, és amellett fogunk majd kiállni. Ez a módszer eddig működött, és így próbáljuk gondosan megtervezni a munkánkat, hogy megnyerjük a képviselők támogatását. Ami a nők gazdasági szerepvállalását, illetve annak javítását, előmozítását illeti. A prioritás, még egy percet kapok, és aztán tényleg befejezem. Számos dolgot prioritizálunk. Az egyik a szakképzés, ami számunkra sikerült, ami hasznos volt, ami, ami sikeres volt, az a szakképzés a nők számára. Megnézzük, hogy mely programok voltak azok, amelyek legsikeresebbek, és amelyeket lehet még megsokszorozni és kiterjeszteni az egész országban. Most bizottsági felmérések folynak, megnézzük, hogy az állami programok, például az Invest in Georgia, vagy egyéb gazdasági jellegű programok, női szerepvállalást előmozdító programok ténylegesen mennyire kedveznek a női jelentkezőknek, pályázóknak. Ami a foglalkoztatási statisztikákat illeti, és itt az elnökasszony kérdezett erre rá, 58%-a a nőknek gazdaságilag aktív, a férfiaknál 75% ez az arány. 42%-a a nőknek éppen ezért, hogy egyszerű matematika gazdaságilag nem aktív, a férfiaknál ez 25%. Az elmúlt években növekedett, mégpedig gyorsabban növekedett a nők gazdasági aktivitása, mint a férfiaké. Ugyanakkor a nemek közti fizetésbeli különbség, ami inkább csak becslés, az olyan 14 os ez elég nagynak számít. Az átlagos női jövedelem az 772 helyi egység, míg a férfiak számára 1197, helyi pénzegység. A fizetésbeli különbségek eh, éppen ezért fontosak, de az adatok nem igazán megfelelőek, pontosabb statisztikákra, adatokra van szükség annak érdekében, hogy a problémát valóban jól körüljárjuk. Ami pedig a szomszédos országokat illeti, önök is tudják, eh, Grúziának eh, van egy nagyon komoly jövőképe, hol akar lenni. Európának akar része lenni, és egy európai állam akar lenni. Ez a mi aspirációnk, és hajlandóak vagyunk megosztani a szomszédokkal a mi tapasztalatainkat. Ugyanakkor um, a szomszédos országokat valóban nagyon a férfiak dominálják, remélhetőleg Grúzia egy jobb példát fog tudni adni, mert a grúz nők tényleg csodálatosak civil társadalomban, helyi szinten, akár helyi politikában is tényleg nagyszerű szerepet játszanak. A grúz nők és grúz lányok nagyon jól képzettek, az iskolában nagyon jó eredményeket érnek el, és aztán sokan közülük gazdaságilag inaktívá válnak. A férfiak hozzák a döntéseket, ezt meg kell változtatni. Minden egyes választáson létre, lépnünk kell az egyensúly érdekében, hogy, hogy és így az ország is könnyebben előreléphet, gyorsabban előreléphet. Azt hiszem, hogy ezzel nagyjából válaszoltam az összes kérdésre. Köszönöm ezt a lehetőséget, illetve az összes támogatást, amit kaptunk. Az én kérésem az lenne, hogy folytassuk ezt a nagyszerű együttműködést, ami már működik az Európai Parlamenttel, hiszen ez számunkra hasznos. Érdemes ezekbe az erőfeszítésekbe befektetni, emberek élete változik meg tőle. Köszönöm még egyszer ezt a lehetőséget és a segítséget. Köszönjük szépen a bemutatót, köszönjük, hogy tájékoztatott a grúz a georgiai helyzetről, és persze sok sikert kívánunk minnyájunknak. Köszönjük.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 to continue. Okay, we'll continue our uh, meeting. The next point on the agenda point. Folytatjuk a következő napi ponttal. 50-50 kampány, az Európai Női Lobby változást akaró kampánya. A Women for Europe, Europe for Women kampányjal az EVL, a European Women's Lobby paritást akar elérni az Európai Parlament tagjai és a biztosok között is és a vezető EU e, tisztségvállalóknál. Gwendali Löfebrének adom meg a szót, 10 perc szeretesek parancsoljon. Köszönöm szépen. Először is meg szeretném köszönni, hogy megkaptuk a lehetőséget, hogy itt bemutassuk kampányunkat. Gwendolyn Lefebvre vagyok, az EVL, a European Women's Lobby elnökévé választottak meg tavaly. Ez a legnagyobb ernyőszervezet, a női jogi ernyőszervezet Európai Unióban, a nőjogok, a nők és a férfiak közötti egyenlőség kérdésében dolgozik és az egész Európai Unióból vannak tagjaink, de tagjelölt államokból is vannak tagja, tagjaink és 20 pán-európai szervezet is tagunk. Több mint 2000 női szervezetet képviselünk Európában. Az elnökasszony hazájában jártunk a hónap elején, itt ülésezett a bordunk, az elnökségünk, és megkérdeztük, a tagokat, hogy milyen a nők helyzete és a női jogok helyzete az országokban. Majdnem a legtöbb arról, a legtöbb tagunk politikai, a helyi politikai és a nemzeti politikai menetrendről, programokról számolt be, meg az európai politikai menetrendről is. Arról számoltak be, hogy abban a kérdésben, hogy kit választanak meg és ki dönt, hogy ez a kérdés dönt arról, hogy a nők milyen szerephez juthatnak, és mennyire jön létre az egyenjogúság férfiak és nők között. Jelenleg Európában rengeteg új gondolat jelenik meg, de egy valamiről nem szabad megfeledkezni. Van remény. Van remény nagyon sok fiatal nő aktivizálódik, és megy az utcára, és száll egyben síkra, vagy száll síkra, és megy az utcára ugyanazért az ügyért, a több egyenjogosításért, a több az azonos jogokért. A MeToo mozgalmat is meg kell említeni. Fontos, hogy a demokratikus átalakulás szolgálatába álljanak a nők. Ezért hoztuk létre a Europe for Women, Women for Europe 2020-as kampányt. Tagjaink egy éven keresztül dolgozták ki ezt a kampányt, mindenhol Európában kampányolnak ezzel, a mindenkori ország belső berendezkedéséhez igazítva. And parliament to help us. És persze arra szeretnénk, hogy az Európai Parlament is segítsen bennünket, és a nők és a férfiak közötti egyenjogúság kérdését az Európai Unió um, központi kérdésének tekintsük, hiszen ez egy központi kérdés. Ehhez pedig közös politikai stratégiára van szükség. Politikai struktúrákra van szükség, hogy a stratégia megvalósulhasson. Mit jelent ez? Egyértelmű, hogy a következő ciklus alatt is egy nagyon erős FAM bizottságra, nőjogi bizottságra lesz szükségünk, aztán szükség van olyan biztos asszonyra, aki kizárólag a férfiak és nők közötti egyenjogúság kérdésével és a nőjogi kérdé, nők jogának kérdésével foglalkozik. Ezen felül arra is szükség van, hogy igazi tanácsüléseket tartsanak, esélyegyenlőségi tanácsüléseket. Az európai sportminiszterek évente két és négy alkalommal, két-három vagy négy alkalommal találkoznak. pedig a nemek közé egyenlős, esélyegyenlőséget felelős miniszterek nem találkoznak tanácsi formációban. Ezen felül költségvetésre is szükség van ahhoz, hogy a célok teljesülhessenek. A pénz kruciális szereppel bír a női jogok érvényesülése tekintetében, de a nőjogi szervezetek munkája tekintetében. És végezetül persze a következő bizottságban meg kell teremtenünk a paritást. Ezért hoztuk létre a 50-50 kampányt, 50-50 vagy fele-fele kampányt, amelynek a fő célja az, Getting more women to vote. hogy egyrészt minél több nő szavazzon. 2014-ben a nőknek csak 41%-a szavazott. A férfiaknak viszont 45%-a szavazott. Több nő kell, hogy szavazzon, ez a célunk, ezt akarjuk elérni. És persze azt szeretnénk, hogy a fér, az emberek a nőkre szavazzanak, de ne csak a nők, és ne csak a feminista nők, hanem mindenki a nőkre szavazzon, hiszen hogy tényleg el akarjuk érni a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget, akkor, akkor feministákra van szükségünk. To have parity on electoral lists during the next paritásos eh, listákra van szükség a választások során, és gender érzékeny programokat meghirdető politikai pártokra is van szükség, valamint arra van szükségünk, hogy a politikai pártok valóban zászlajukra írják e, e kampány céljait, és így elérhető volna a paritás az Európai Parlamentben, illetve a biztosok között is, valamint a vezető EU tisztségviselők közé, körében, ahogy az elnök is mondtam. És ahogy az angol tanárom mondta mindig, last but not least, végül, de nem utolsó sorban, a politikusoknak mindig figyelembe kell venniük a nőjogokat, eh, mint eh, horizontális kérdés. Minden szakpolitikában figyelembe kell ezeket venniük. Mire teszünk javaslatot? Több eszköz áll rendelkezésünkre. A pledge. Here is a, eh, an example of it. And that MEPs... Fontos hogy például a képviselők és a jelöltek aláírják ezt a um, nyilatkozatot. Marion Dell itt, itt van körünkben. Nagyon büszkék vagyunk, hogy ő is aláírta ezen értékek nyilatkozatát. Ezen felül egy petíciót is előkészítettünk, amelyet az európai állampolgárok írhatnak alá. Ezen felül lobby eszközöket ajánlunk a tagjainknak, de persze ezeket igazíthatják az országuk belső szerkezetéhez, sajátosságaihoz, hiszen nem csak az európai parlamenti választások, hanem a helyi választások során is szükség van ezekre az eszközökre tudom, én, engem is, én is önkormányzati választott képviselő vagyok, és tudom, hogy az európai politika gyakran helyi politika, ezen felül pedig sok európai nyelven, angolul, franciául és számos más nyelven a manifestumunkat is megtalálhatják, litvánul még nem áll rendelkezésre. Ez a manifestum öt témában határozza meg a prioritásainkat, öt célkitűzésről beszél, egy olyan Európát akarunk, öt akarunkról szól, öt akarunk közé, köré fogalmazódik. Egy olyan Európát akarunk, amely egyenjogosságot teremt nők és férfiak között. Akarunk egy olyan a Európát akarunk, amely garantálja, hogy a nők gazdasági függetlenségét megteremti. Tehát eh, fellép a szegénység feminizációja ellen, és a nők szociális védelmét egyéni jognak tekinti. Olyan Európát akarunk, amelyben a nők és a leányok terhére elkövetette erőszakos cselekmények megszűnnek. Az isztambuli egyezményt említették, valóban ez nagyon fontos célkitűzéseit adja ennek a politikai célnak. Ezen felül akarunk mégpedig azt akarjuk, hogy a nők elleni erőszakról szóló irányelvet mindenki alkalmazza. Olyan Európát akarunk, amely békét eh, és eh, biztonságot és méltóságot kínál minden nőnek és leánygyermeknek, végezetül pedig olyan Európát akarunk, amely a forrásokat a női jogok érvényesülésének szolgálatába állítja. What do, do we really want? Tehát mit akarunk valójában? Mit akarunk igazából? A női jogokra leselkedő veszélyek nőnek, a demokráciára leselkedő veszélyek sokasodnak. Biztosak vagyunk benne, hogy közösen új bizalmat és lendületet és hitet adhatunk a nőknek, különösen a fiatal nőknek, és egy igazi jövőt vázolhatunk fel számukra, egy olyan jövőt, hogy is fogalmazzak, egy olyan jövőt, amely inkluzív, sokszínű és demokratikus, és egyben európai. Ahol egyetlen leány, egyetlen nő ö, sem marad le, ahol senkiről nem feledkezünk meg. Ahol biztosítjuk, hogy minden leány és minden nő azonos jogokkal rendelkezik Európában. Europe for Women, Women for Europe a programunk neve. No man ezt Oman mondhatnám, a program neve magáért beszél, azon dolgozunk, hogy az emberek elhiggyék, hogy Európa mellettük áll, a nők elhiggyék, hogy Európa mellettük áll, és ilyen módon ők pedig felsorakozanak Európa mellé, vagy mögé. And now I will... Köszönöm szépen, és akkor most Alessia Centinoinak szeretném megadni a szót aki az Európai Nőszövetség elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy bemutathatjuk a manifestumunkat, ezt a lehetőséget. Néhány szót szeretnék szólni először is a szövetségünkről, hiszen 2017-ben jött létre, két évvel ezelőtt a szövetségünk, ugyan fiatal szervezet vagyunk, de kiváló nők csoportja vezeti, akik meg vannak győződve arról, hogy az a nemek közti egyenlőség abba az irányba tereli a társadalmat, hogy egy jobb jövőt tudjon építeni, egy integrált jövőt. Úgy dönt, akkor döntö, úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk ezt a szervezetet, és tettük ezt azért, mert láttuk, azt, hogy sok országban kezd szétesni, szét, kezdtek szétesni folyamatok, nacionalista folyamatok és populizmus újra felütötte a fejét és terjed, és közvetlen kapcsolatot látunk a nacionalista mozgalmak és a társadalmi egyenlőtlenségek növekedése között. Ez két olyan elem, amely alá ássa a társadalmi eredményeinket és a nők jogait. Ezért döntöttünk úgy, hogy elkötelezzük magunkat emellett a projekt mellett, és az Európai Nő, Nőszervezet, Nőszövetség különböző projekteket ölel fel. Egyet szeretnék kiemelni, ami számunkra a legfontosabb – ez pedig az Európai Női Tanács, Nőtanács. A következő ülésünkre eh, az Európai Parlament épületében március 6-án kerül sor, eh, ez pedig az Európai Tanács ülése előtt fog lebonyolódni, ahol részt vesznek a parlamentelnöke, nemzeti képviselők, azért, hogy megvitassák az Európai Tanács eh, fontos feladatait. Úgy, hogy ezek gender aspektusokat is beemeljenek, hogy az elfogadott dokumentumok, a tanácson elfogadott dokumentumok, amelyeket a bizottság elnöke Jean-Claude Juncker elé, illetve a tanács elnöke Donald Tusk és a panel, parlament elnöke Antonio Talán elé kerülnek, egészen eddig nagyon pozitívak az eredményeink ebben a folyamatban, nagyon magas a részvételi arány, és lelkesedés övezi ezt a csúcsot. És ez az egyik első lépés számunkra, hogy befolyásoljuk a nemek közti egyenlőség kérdését az Európai Unióban. Amiről szeretnék beszélni. Ez egy, az Another Europe manifestumunk, amely a köré az alapvetés köré épül, amelyre a szövetségünk ö, szerveződött. Jelesül a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelem, és valóban itt is van a kivetítőn. Tehát felvesztük a küzdelmet a társadalmi egyenlőtlenség ellen, azért, hogy egy olyan Európát tudjunk építeni, amelyben megjelenik a nők azonossága. A 2008-as gazdasági válság alapvetően rajzolta át és változtatta meg európai polgárok millióinak életkörülményeit, és egész Európa szerte volt ennek komoly hatása meg akarjuk változtatni ezt a rendet, és helyre akarjuk állítani az emberek bizalmát. Teljes mértékben át kell rajzolni a gazdasági paradigmát, a társadalom struktúráját azzal, hogy olyan javaslatokat teszünk le az asztalra, amivel visszanyerhetjük az emberek bizalmát. És ezért nagyon fontos nekünk, hogy a következő európai választásokon prioritást élvezzen a nők vezetői szerepvállalása, és prioritásként kezeljük a törvényalkotásban való részvételüket. Mit szeretnénk? Azt szeretnénk, hogy minél több nő szavazzon az európai választások során, és ahogy mondtad, teljesen egyetértek, hogy a nők részvétele elengedhetetlen ahhoz, hogy a demokráciát tudjuk építeni, és átadjuk azt az üzenetet, hogy modern Európához a nőkre is szükség van. Minden európai pártot arra bíztatunk, hogy a tiszteletben a választási listáikon a nők, közö, nők és férfiak közti egyenlőséget. És a bizottság, amely ezt a nemek közti egyensúlyt tük- tükröznie kell, azt javasoljuk, hogy legyen női jelölt minden biztosi posztra, hogy ne legyen kifogás, ne lehessen kifogás ennek hiánya, amikor a bizonyos biztosi kollégiumot összeállítják. Az a tény, hogy látható, hiszen itt van az orrunk előtt, hogy még soha nem volt női elnöke az Európai Bizottságnak, a tanácsnak, az Európai Központi Banknak, vagy egyéb intézménynek, kivéve az Európai Parlamentnek, amelynek kétszer volt női elnöke. Azt gondolom, hogy ennek véget kell vetni. A következő ciklusban szere, azt szeretnénk látni, hogy nők állnak európai intézmények élén, és végre valahára olyan képviseletet látunk, amely megfelel az európai polgároknak. Egy másik dolog, amin, amit szeretnénk elérni, hogy sikerüljön létrehozni eh, nemek közti egyenlőségért felelős miniszterek tanácsát, hiszen eh, ezek a témák általában előkerülnek, de ezekkel a kérdésekkel ritkán foglalkoznak. Éppen és, mind, és gyakran kimaradnak, elmarad, elsikadnak ezek a kérdések. Ezért kellene eh, egy női európai tanácsot létrehozni, hogy abba az irányba menjenek a dolgok, amelyekben mi szeretnénk. Ami a következő ciklus tartalmát és politikai irányát illeti. Tudjuk jól, hogy a gender képviselet fontos, de nem elégséges ahhoz, hogy megerősítsük az Európai Uniót és csak emlékeztetnék arra, amit épp az előbb mondtam, arról mennyire fontos a társadalmi egyenlőtlenség elleni harc, az is nagyon fontos, hogy a következő parlamenti garnitúra, ciklus megtegye szükséges lépéseket ahhoz, hogy a gazdasági erőforrásokat egy gender alapú költségvetésre fordítsa. Tehát ezeket a jogokat biztosítani kell, hogy a nők is a kezükbe vehessék a hatalom gyeplőjét, és ehhez kell egy gender alapú költségvetés, a többves pénzügyi keretben minden program esetén, illetve az Unió által finanszírozott programokban. Egy másik fontos dolog számunkra az, hogy biztosítsuk a megfelelő munkakörülményeket, a jóléti államok, amit egyéni szükségletekre kell szabni. Szeretnénk, ha végre el fogadnánk olyan intézkedéseket, amelyekkel végre lehet hajtani a azonos munkáért azonos ö, fizetést elvét, hogy ö, gyermekellátásban, gyermekgondolkozásban, gyermekgondozásban is egyenlő jogok ö, legyenek, és harcoljunk a társadalmi ö, kirekesztődés, illetve a nők elszegényedése ellen. Ma az Európai Parlament Gazdasági Bizottsága szavazott két tag jelöléséről. Az Európai Központi Bank ö, ö, bizottságának tagjaként, és mind a két jelölt férfi. És ez annak a jele, hogy a nőket nem képviselik hatalmat jelképező helyen, illetve a felügyelőbizottságban, sem az igazgató tanácsban. Azt gondoljuk, hogy hogyha az igazgató tanácsba nőket is beválasztanak, az elengedhetetlen ahhoz, hogy képviseletet érjünk el, de ez még mindig nem egy Átláthatóságot kell biztosítani az, tan- az igazgató tanács ö, működéséhez az európai piacokon, hogy visszanyerjük a befektetők bizalmát Európa iránt. És még egy dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, az az, hogy mennyire fontos az, hogy az emberi tőkébe történő beruházással próbáljunk lépést tartani a digitális forradalommal. Nem tudják sokan, hogy a férfiak nők között micsoda hatalmas digitális szakadék tátong, és csak akkor, ha életosztiktartó tartó tanulásba és oktatásba, képzésbe komolyan befektetünk, csak így lehet biztosítani azt, hogy a nők nem szakadjanak le a munkaerőpiacon, nem maradjanak ki. Végül, de nem utolsó sorban, a migrációs áramlás kezelését illetően a jelenlegi stratégia a következő ciklusra vonatkozóan is figyelembe kell, hogy vegye a gender aspektust, hogy biztosítsuk a fiatalkorúak, kiskorúak jogait, és a nők jogait. Ez elengedhetetlen szerepet játszik abban, hogy integrálni lehessen ezeket az embereket a társadalomba. Itt most megállok, hiszen a holnaptól elérhető lesz a manifesto, manifestum ö, Olaszországgal kezdve politikai kampánytárgya lesz, amelyet különböző nők ö, fémjeleznek a nevükkel mindenféle párt részéről. Tehát végre azt látjuk, hogy nők állnak európai választási kampány élén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gentiloni asszonynak. Kéri valaki a szót? Judy, tessék. Nos, sok a dolgom, de itt is vagyok. Pár észrevételem lenne azon fontos dolgokkal kapcsolatban, amikre rámutatott. És hogyha a nők, jelesül, hogyha a nők e, egyenrangúak, akkor mindenki jól jár. A női képviselet hiánya jó pár területen ékes bizonyítéka ennek. Hogyha meggondoljuk, gondolunk az hétköznapi életre, hogy fizetik a számlákat a nők, vezetik a háztartást egyedülálló szülőként, két-három két-három állással birkóznak, nullaórás álszerződéssel, és látjuk azt, hogy milyen hihetetlen munkát végeznek nők, anélkül, hogy különösebben megveregetnék a vállukat. Ez jól mutatja, hogy az élet minden területén, ugye vannak gazdasági érvek a nők mellett, a női egyenlőség mellett, de ez még mindig nem elég. szerintem teljesen világos, hogy ha jól végezzük a dolgunkat, akkor mindenki jól jár, de a férfiak ezt az érvet még mindig nem akarják meghallani. Ennek nem kellene, hogy érv, érvnek lennie ennek, hiszen ez az igazság. Ezt valahogy erősebben kellene ezt az üzenetet megfogalmazni nem tudom, ezt talán az iskolában kéne elkezdeni? Hol kell elkezdeni ezeket, a, elindítani ezeket a változásokat? Hogyha a nők is, a e, nők egyenjogúak, egyenrangúak, akkor mindenki jól jár. Még sok munka vár ránk ahhoz, hogy ezt elérjük. Csak hadd mondjak egy dolgot ez, erről a parlamentről. A jelenleg elnökünk férfi, és a néppárt uh, uh, ír képviselőt, képviselőasszonyt uh, jelölte. Na most ő vezeti a legjobban a plenárist, hogyha az elnök munkájára gondolunk, az, hogy nagyon jól szervezett, gördülékenyen levezényelt plenáris legyen, ahol mindenkit tiszteletben tartanak, egy nagyon erős személyiségnek kell lenni és mindig úgy éreztem, hogy hogy nem McGinnis asszony lett a parlament elnöke, hogy a saját ö, frakciója is kihátrált mögüle, és nem támogatta őt. Ez azt jelenti, hogy a nők sem támogatják a nőket. Bizony, a nők sem támogatják a nőket. Tehát, hogy ö, a féle törzsi életre hasonlít a, a politika, hogyha mi magunk olyan helyz, hatalmi helyzetben vagyunk, akkor nem szabad, hogy fölhúzzuk, ha már mi följutottunk a fal tetejére, nem szabad fölhúzni a létrát magunk mögött. A munkáspártban vannak női listák, és nagyon sok mindent tudtunk elérni, mert úgy döntöttünk, hogy komoly, erős paritást kell, nemi paritást kell elérnünk, a ahhoz, hogy a parlament tükrözze a demokráciát. És ez óriási eredményt, és sokan nem örülnek a párton, belül sem ennek, de nyertünk, kitartottunk. Harry Harman volt a felelőse a munkáspárton belül ennek a politikának, de azt látnunk kell, hogy a férfiak a saját pártunkban sem feltétlenül adnak teret nekünk. Tehát azt gondolom, hogy ez még mindig hatalmas csata, hatalmas csata lesz. És hogyha, hogyha meg tudjuk nyerni azt az érvet, azt a, a vitát a pénzügyekkel kapcsolatban, a gazdasággal kapcsolatban, ami szerintem mindenképpen meg kéne élnünk, morálisan, etikai szempontból, és ugye mivel az Unió mindig a piacra mutat vissza. Mindig minden ide fut össze a piacokon. Akkor, akkor ennél sokkal komolyabban kell dolgozni ahhoz, hogy ezt a vitát meg tudjuk nyerni. Na ezt hogyan lehet önökkel megtenni? Hát így, önökkel együtt munkálkodva. Köszönöm szépen. És akkor most megadom a lehetőséget, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Tessék. Uh, so you point out uh, the problem, I would say, because uh... maga nagyon jól rámutatott a problémára, mert ahogy ön is mondta, a cégeknél vannak a legnagyobb akadályok előttünk, kulturális okokból kifolyólag nőként nagyon sok mindent kell még tennünk annak érdekében, hogy vegyük ezeket az akadályokat, de azt gondolom, hogy hálózatokat kiépíteni, a szolidaritás üzenetét és a feminizmust, eh, valamint az együttműködést eh, eh, zászlónkra tűzni, ez egy jó dolog, de ehhez időre van szükség. Talán még egy dolog, személyes tapasztalatból beszélek, az egyesületi szférában Előfordul, hogy azok a nők, akik magasra jutnak, utána már nem szívesen támogatják a nők harcát, a többi nőt, mert egyszerűbb nekik aztán a férfiak mellé állni, és nem pedig a nők mellé. És nem nem akarják, úgymond nem, nem kötelezik el magukat amellett, hogy, hogy a mi hatalmunkat terjesszék eh, ki, de teljesen egyetértek azzal, amit mondott Vardasszony. Szorosabban együtt kéne működni. Thank you very much, Mr. Thank you. Um, you mentioned... Köszönöm. Ön sok mindent említett eh, itt. Miért akarjuk azt, hogy az emberek a feminista jelöltekre szavazzanak? És amikor feministát mondunk, akkor nem feltétlenül nőkről beszélünk, mert vannak feminista férfiak is. Tehát eh, mi támogatjuk eh, a nők, illetve a feminista jelöltek megválasztását. Azért, hogy megváltozzanak a dolgok. Európában lesznek nőjelöltek, illetve feminista férfi és nőjelöltek, és ezeket mi támogatni fogjuk, az biztos. You also, also uh, spoke about uh, how to, to build uh, to... Emellett um, azon is el kell gondolkozni, hogy hogyan lehet a paritást elérni az iskolákban, a társadalomban. Ön említette a példaképeket. Hadd beszéljek egy olyan példáról, amit jobban ismerek Franciaországban, a paritás. Van egy paritásos törvény, ez lehetővé tette több nő megválasztását. Majdnem minden választáson most már előírása a paritás nem az egyetlen aláírás, e, e, előírás, nem az egyetlen dolog, ami megváltoztatja a gondolkodását az embereknek, de ez alkalmas arra is, hogy példaképeket mutasson fel a lányoknak, fiatal nőknek, ugyanis szükségük van nekik mindenfajta példaképre, hogy lássák, hogy képesek rá, lehet elérni ezeket a dolgokat. Nem látják ugyanis a közösségi médiában vagy a képernyőn a, azokat a nőket, akik követhetőek. Ön említette a, parlament elnök vála, a parlamenti elnök választást, amikor látjuk, hogy a nők képesek valamit elérni, akkor, akkor az másokat is előmozdít. Tehát, hogyha a politikai listák vagy pártok körében lenne paritás, mint ahogy az önök pártjában van, akkor az, az jó mindenkinek, férfiaknak is és nőknek is. A férfiaknak egy feminista környezetben nem kell a toxikus max, maszkulinitásukban dagonyázni, és azok lehetnek, amiknek lenniük kell. Nyilván ezt az iskolában lehet legjobban elkezdeni, de azt gondolom, hogy az ember minden életkorban képes tanulni. Kezdjük az iskolánál, persze, de az Európai Parlamentben is lehet tanulni, a politikai pártokban is lehet tanulni. Köszönöm szépen. Thank you, thank you very much, uh, Ms. Köszönjük, Lefebvre asszony. Mind a két szervezetnek köszönöm a, a European Women Alliance-nak, illetve a Women's Lobby-nak és eh, azt, amit csinálnak, eh, és reméljük, hogy eredményeket érnek el, hiszen több nőre van itt szükség az Európai Parlamentben, meg a nemzeti parlamentekben, meg a helyhatóságokban. Ha együtt működünk, jobb eredményeket fogunk elérni. Köszönöm. And, uh... Now a little break until five o'clock. Akkor most 5 óráig szünetet tartunk, 5 órakor folytatjuk. Szavazás lesz 5 órakor, ne felejtsék.

Elkezdjük a szavazást. Mindenki készen áll? Megvan a szavazókártyája mindenkinek? Hatos napi rendi pont. A közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez nyújtott az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megalapítása. Mariana Petér az előadó, elkezdjük a szavazást. 39 mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük ezt le. And the vote is open. Megnyitom a szavazást. And now the vote... Aha. One too much EPP. A néppárt részéről egyel többen szavaznak. <laughs> Now it's okay, yeah? The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Negy, 40-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 41-es mellettem. Ellenőrizik le a 40-est? Rendben van, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. It's adopted. Yes, the same majority. Uh, Ugyanez a többség itt is. 41-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Negyvenkettes mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. Nem, ez egyértelmű volt a többség. 44-es két részben, első rész mellettem. Bocsánat, az első rész okafogyottá vált, mert az egyes kompromisszumot elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 51 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 52 mellette az 51-est ellenőrizzük, nem? Rendben van, leellenőrizzük az 51-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mm, elbukott, azaz nem fogadtuk el, 52-es mellettem, ellenem. Tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem fogadtuk el, 53-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. And uh, now uh, we will vote on the amendment 56. 56-os módosító első része. The first part falls. Now we... Az első rész oka fogyottá vált, úgyhogy a második részről nem az is oka fogyottá vált. Tehát tehát akkor most a négyes kompromisszumról szavazunk. Mellette, Ellenem. tartózkodás, elfogadtuk. 57-es mellettem, Ellenem. tartózkodás, elutasítva. Amendment 61 in... 61-es mellettem, ellenem, tartózkodás. Ellen, ellenőrizzük le. And now the vote is closed. Lezárom a szavazást, melyet az imént megnyitottam, elutasítva. 62-es mellettem, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 63-as mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 65-ös mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le a 65-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 68 mellettem, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le a 68-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 69 mellettem, ellenem, tartózkodás. Azt hiszem, ez ugyanez a többség elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 73-as mellettem, nem, nem, mégsem, 71-es. 71 és a következőről tömbbe szavazunk mellettük, ellenük. Tartózkodott-e valaki? Hát ezt le kell ellenőriznünk. A 71-et meg a 116-osról közösen szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 72 mellettem, ellenem, tartózkodás, ugyanez a többség elfogadtuk. 73 mellettem, ellenem, tartózkodással elfogadtuk. 74 mellettem, ellenem, tartózkodással elfogadtuk. 75 mellettem, ellenem, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 76-os módosító két részben. Első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Hetvenhetes és a 85-ös mellettük, ellenük, tartózkodott-e valaki. Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva. Hetvenkilenc mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ellenőrizzük ezt le. A 75-ösről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elnézést elfogadtuk. Hát kérem, emelgessék a kezüket jobban. Nyolcvanegy. Első rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 82 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük le a 82-est, megnyitom a szavazást a 82-esről, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 84 mellettem, ellenem, tartózkodás. Megnyitjuk az ellenőrző szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 86 mellettem ellenem tartózkodás, ezt ellenőrizzük le, 86-ost, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 94-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 95 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 96 mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük, lehet ellenőrizzük a 96-ról, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellettem, ellenem, Hát ez egy tévedés volt, tévedés volt. Egyszerűen a 98-ról igen, szavazunk mellettem, ellene. Tartózkodás. The vote is open. Ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítva. Száz egy mellette ellenem elfogadtuk. Kollégáim, a 97-esről szavazni kell mellettem, ellenem, elfogadtuk. Ellenőrizzük le, rendben van, ellenőrizzük le 97-est, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most pedig a 12-es kompromisszumra térünk mellette, ellene, elfogadtuk. 106-os mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 107 mellettem, kollégáim, a 105-ösről szavazunk. Nagyon bonyolult az ügy, elnézést kérek, de hát ugye a szavazólista roppant bonyolult. Ugye a 12. kompromisszum kiegészítéseként szavazunk erről, tehát a 105-ösről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le. 105. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Száz hét mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük le, rendben van, ellenőrizzük le a 107-est. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük le a 14-es kompromisszumot, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hát emeljék fel a kezüket, kérem szépen. 108 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 109 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 110 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 111 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 112 mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 113 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 115 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 117 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, 118 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva, Tizenhármas kompromisszum mellettem, ellene elfogadtuk. 21 mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, a 21-est leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es mellettem, <clears throat> ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 25 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 27 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 30 mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. Rendben van, a 30-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 31-es első rész mellettem ellenem elfogadtuk második rész mellettem ellenem elutasítva. Bocsánat, kollégáim, a 31-esről nem kell szavaznunk. Egyik részéről sem. Mert fogyottá vált. És akkor a négyes módosító következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Tehát 33-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Akkor a 34-es okafogyottá vált, 36-os módosító következik mellette, ellene, tartózkodás. Kedves kollégák, tessék föltenni a kezüket. Tehát 36-os mellette, ellene, elfogadtuk. Harmincötös okafogyottá válik, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-as módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És akkor mm, az így módosított véleménytervezetről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk Mariana Petir kollégának és az árnyék előadóknak is. Köszönjük szépen a munkát. Mariana Petir kolléga, kérje a szót. Tessék parancsolni. Köszönöm, elnök asszony. Kedves kollégák, szeretném megragadni ezt az alkalmat, hogy megköszönjem minden kollégának, képviselő társamnak és a bizottság képviselőnek, aki tett azért, dolgozott azért, hogy ezt a kiegyensúlyozott véleményt a tagállamok stratégiai tervére vonatkozóan a, a következő kapon belül nagyon nagy hozzájárulást jelent ez, ez a munkához. Külön szeretném megköszönni a néppárti kollégák munkáját, akik tényleg komolyan támogatják a vidéki gazdálkodókat, és egy jó, jól összeállított kapot szeretnének látni. Szeretném kiemelni a vidéki területen dolgozó nőkért tetteket, azt, hogy őket helyzetbe hozzuk. Nem akarjuk őket tovább terhelni, mm vagy tovább administratív terhekkel terhelni, hiszen ez kárára válna minden vidéki gazdálkodónak, legyen az férfi vagy nő. És ez akadályozná a kap végrehajtását. Mivel az Agri Szakbizottság tagja is vagyok, rajta leszek, hogy ez a vélemény bekerüljön a szakbizottság jelentésébe, hiszen ez nagymértékben hozzá járul ahhoz, hogy a nőket helyzetbe hozza vidéki területeken és javítsa az életkörülményeiket. Köszönöm mindenkinek a munkáját, és őszintén remélem, hogy jövőben is együtt tudunk ö, dolgozni, és egy jó kapot sikerül összehozni, ami a nőkre, nők, női szempontokat is figyelembe veszi. Következő napi rendi pontunk a hetes, a nők szerepe a radikalizáció megelőzésében címet viseli. És ez Bárió kolléga tollából született, és most elektronikusan fogunk erről szavazni, amivel összefüggésben a GUE-nak van észreventellezni valója. Kedves kollégák, nagyon szokatlan kérésem van. Nem sűrűn kérjük e falak között a szavazás elhasztását, csak akkor kérjük, hogyha ennél sokkal jobb munkát tudnánk letenni az asztalra, és ez most így van. A civil szervezetek felhívták a figyelmünket arra, hogy ez nem kiegyensúlyozott anyag, és ezen még dolgozni kellene ahhoz, hogy a radikalizált valóban segítsen megelőzni és nem értenek egyet a dolgok irányával. A stigmatizáció bizonyos csoportok esetén, amit kiemeltek, itt a muzulmán csoportokra gondolok, és ehhez hozzátenném, hogy a, sem a szélső jobb, sem a szélső bal radikalizációval nem ö, f, ö, foglalkozik, hiszen mindkét oldal nőgyűlölő, ö, és az, ez hiányzik a véleményből aztán az állam felelőssége és az egyén felelőssége a közösségben nem válik el kellőképpen. Éppen ezért azt kérjük, hogy ezt a szavazást halasszuk el április másodikáig. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Mali Björk kollégának. Mario kollégának adom meg a szót. Tessék. Nos. Meg kell mondanom őszintén, hogy meglep ez a kérés. Ami ö, hát nem tűnik helyén valónak. 103 módosítót kaptunk, mindenkinek köszönöm ezeket, néhány kivételével, ami mindig ugyanazok, amelyek az azon szellemiségen kívül esik, amit ez az állásfoglalás képviselni kíván. Kaptunk e-maileket, e-maileket váltottunk oda-vissza, senki nem kért találkozót. És nem értem, hogy miért uh, szeretnénk ezt elhalasztani. Ezen az állásfogláson decemberben kezdtünk uh, foglalkozni, ez nem egy irányelv, nem egy uh, rendelet, egy olyan témával kapcsolatban, amelyet én javasoltam, az én kérésemre került a napirendre ez a téma, és a koordinátorok ezt lehetővé tették, és ennek a szellemisége az, hogy ez a jelentése kapcsolatban, radikalizációval kapcsolatban volt meghallgatás, és a nők radikalizációjából számos terrorista cselekmény követődött el. Édesanyák, fiatalok, akiket radikalizáltak, és ők azt mondták, hogy a létező programoknak köszönhetően anyák képesek deradikalizálni, visszahozni a gyermekeiket Szíriából. És hallottuk, hogy hogyan faragtak belőlük szexrabszolgát, és láttuk azt, hogy hogyan integrálták őket újra a társadalomba. Belga nagymamákról hallottunk, akik megpróbálták a családtagjaikat újra integrálni. Nem tudom, hogy milyen civil szervezetről beszélünk. Nagyon sok emberrel találkoztam, és nem hinném, hogy ez az állásfoglalás bárkit is bármilyen módon megbélyegezne. Hogyha megnézi a preambulum bekezdéseket, akkor láthatja, hogy beszéd csoportokban, földközi tengeri térségi csoportokban a résztvevők is belefolynak ebbe a munkába, hiszen az online propaganda az egyik dolog, amivel foglalkoznak. Ez a folyamat világos és átlátható a módosítókkal együtt, és most, most arról szavaznunk kellene, úgyhogy én nem támogatom, hogy ezt elhalasszuk. Szerintem erről nem kell többet beszélni, akkor szavazzunk, mondja az elnökasszony, tehát akkor szavazzunk a zöldek és a GUE kéréséről, hogy halasszuk el a szavazást a szóbeli kérdésre adott válaszsal kapcsolatban, illetve az állásfoglalási indítványra vonatkozó ö, kérdésben. Ö, megnyitom a szavazást elektronikusan. Tehát most a halasztási kérelemről szavazunk, kedves kollégák. Az LPP e megint egyel több gombot nyomott. Na most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Úgyhogy akkor szavazunk. Akkor a szóbeli kérdésről fogunk szavazni, nők radikalizációnak megelőzéséről, első módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük, rendben, akkor megnyitom a szavazást. Tehát szóbeli kérdés, ráadott válasz módosítója, egyes módosító. Erről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes módosító, mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Yes. And now, final És akkor most uh, zárószavazás következik elektronikusan. Kedves kollégák, tehát zárószavazás. A szóbeli kérdés ilyetén módon módosított formájában Erről szavazunk. Tehát végső szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk, és következő. Kedves kollégák! Most pedig a nők szerepe, nők szerepe radikalizálódás megelőzésében című állásfoglalási indítványról fogunk szavazni, és szeretném tájékoztatni a kollégákat, hogy az állásfoglalással kapcsolatos szavazásról most tudtuk meg, hogy egy administratív okból kifolyólag az ECR által benyújtott módosítókat nem emelték be a dokumentumba hogy ezt orvosoljuk, az ECR hozzájárult, beleegyezett, hogy ezt ö, szóban tegyék meg. Tehát akkor most megadom a szót az ECR képviselőjének, hogy ö, ismertesse a módosítót, amikor ugye odaérünk a szavazási listában. És akkor most az ellensoglási indítványról kezdünk szavazni. Tehát ez azt jelenti, hogy most fogják nekünk felolvasni azt a szöveget, amiről szavazni fogunk? De most komolyan, eljárásrendileg én ezt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom. Hát elnézést kérek. Szerintem nem korrekt kollégákkal szemben. Nem láttam a módosítókat, de nem érzem úgy, hogy én készen állnék rá, nem ismerem annyira jól a szöveget, de legalább nyomtatásban szeretném látni. Rendke asszony, ez egy administratív kérdés. Ezt a módosítót időben benyújtották. És most írásban is megkapják ezeket uh, itt a teremben. Köszönöm szépen. Értem én a nehézséget. Administratív akadály, Ugye itt nem akarunk senkire újra mutogatni, de most komolyan, az a dolgunk, hogy szavazzunk olyan ügyekben, ahol megfelelően, kellően tájékozottan döntünk szövegekről. És most úgy teljes őszintén, nem becsületesen, jó szívvel egyikünk sem mondhatja, hogy ö, egy, egy megalapozott döntés eredményeként tudna szavazni. Itt nem, nem arról van szó, hogy mm-hmm bárkit is hibáztatunk, hanem tényleg olyas valami, amit mi, mint jogalkotók nem vállalhatunk fel. Elnézést kérek. A titkárságnak úgy tűnik, hogy technikai műszaki problémája volt. Ez a titkárság problémája. Éppen egy per, perccel ezelőtt beszéltünk az elnökkel, és egyetértettünk, hogy van, megvan a lehetőség arra, hogy ha technikai akadály merül fel, tehát nem arról van szó, hogy politikai jogból nyújtanak be utolsó pillanatban módosítókat, hanem megfelelő időben, határidőre benyújtott módosítóról van szó, amelyeket a Wordből egy másik formátumba kell önteni. Itt merült fel ez az akadály, ezt felismerték. Ebben az esetben az elnök megteheti, mivel ezek technikai módosítók, erről lehet szavazni. Teljesen más kérdés, hogyha nem akarnak szavazni, de a technikai módosítókról igenis lehet. nem akarok a tartalmi kérdésekre kitérni, hogy ezek technikai jellegű módosítók vagy sem. De. És, és nem akarunk itt senkire újjal mutogatni. Hiszen most én beszélek, ön már elmondta, amit szeretett volna. Olyan módosítókról kell szavaznunk, amiket most tettek az orrunk alá, és azt várják, hogy szavazzunk róla. Ez teljesen hallatlan. Elnézést kérek, értem én, hogy vannak technikai problémák, akkor csináljunk valamit. Mindannyian felünk a szavazatunkért, ez fontos dolog. Nem lehet csak úgy szavazni bá, valamiről, amit nem is láttunk. És ezek nem technikai kérdések. Látom, hogy itt szó van az ISIS-ről, az iszlám államról, Tehát nem, én így nem vagyok hajlandó szavazni. Nos, úgy gondolom, ugye ez egy, ezek szóbeli módosítók. Ez kezdetektől fogva technikai jellegű probléma volt, de most már politikai, hiszen itt olyan szavazásról van szó, amiről nagyon különbözően gondolkodunk. És erről van itt szó igazából. Tárgyalunk, együtt dolgozunk, nem tudjuk, hogy ki beszélt kivel. Én ellenzem ezt az szóbeli módosítót, éppen ezért a technikai problémával így már egy politikai kérdést csináltunk. Madam Chair, these amendments are... Nos, ezek módosítók, kedves kollégák, nagyon egyszerűek. Négy aprócska módosítás, a szöveg bizonyos részeit töröltük. Tehát úgy gondolom, hogy egy 5 perces technikai szünetnek elégnek kell lenni arra, hogy ezt elolvassuk, hiszen ezek kicsi, apró szövegbeli módosítások, bizonyos szövegrészeket húztunk ki. Nos, csak nagyon röviden, hogyha mondhatok valamit. Amikor azt mondjuk, hogy ezek a módosítók technikai jellegűek vagy sem, ahogy az elnök asszony mondta, technikai. Ezek tényleg technikai jellegűek. A titkárság tudja, hogy probléma volt ezzel teljesen rendben megkapták ők a módosítókat, de itt sem mi rosszat nem akarunk csinálni. Ez egy technikai jellegű probléma, és mégis annyira ö, felháborodnak, hiszen ez a, te, a titkásság problémája. És arra üt vissza, aki ezt teszi, mert azt mondják, hogy szavazunk erről, és megpróbáljuk jobban megoldani, mint így. Biztos vagyok benne, hogy azért ö, ennyire felháborodtak, mert technikai jellegű probléma. És az elnökasszony a szavát adta, hogy ő fogja meghozni az a döntést, és pár perccel ezelőtt éppen ezt hallottuk tőle. Jó, akkor 5 perc szünetet rendelek el, és ez alatt az 5 perc alatt tessék elolvasni ezeket a módosítókat, ezt követően szavazunk. Ha ezzel nem, ha nem értenek egyet a módosítókkal, akkor nyugodtan le lehet őket szavazni. És 5 perc múlva kezdjük a szavazást. Köszönöm. So, colleagues, we will continue our uh, committee meeting, and we will continue. Kedves kollégák, akkor folytatjuk a bizottsági ülésünket, és uh, elkezdjük uh, a szavazást. A 67-es módosítról szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 68 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ellenőrzést kértek, ellenőrizzük 68-as módosítót Megnyitom a szavazást. És most lezárom. Ezt elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodók ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, és most lezárom. ezt elutasítottuk, 71-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 73 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 74 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 76 mellette ellene, tartózkodók elfogadtuk, 77 mellette, ellene, tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 77-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Leszavaztuk, elutasítottuk, 78 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 79 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 80 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 82 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 83 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 84 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 84-es megnyitom a szavazást, zárom a szavazást elutasítva. 85-ös mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 86 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 87 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 88 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 89 mellette, ellene tartózkodók ellenőrizzük, Lez, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítva, 90 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 91 másod, két részben első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük, a második részt megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Leszavaztuk. 92-es két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók leszavaztuk, 93 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 94 mellette, ellene tartózkodók ezt. Nem, ezt elfogadtuk. Kilencvenöt mellette. 95. Yes. It's voting on the deletion, so it's a vote. It's a vote. Ugye törölni akarnak a szövegből, az is szavazás. Ki van mellette? Is against. Ellene? Szerintem ezt elutasítottuk, de nézzük meg. 95. Uh, uh, the vote is closed now. Yeah. Lezárom a szavazást. Leszavaztuk valóban. Most jön az első ECRS módosító. Ki akarja felolvasni az ECR-től? A négyes számú módosítva az ECR-től. Azok közül, amelyiket időben beadtak, de problémás volt. Nincsen rajta a szavazólistán, persze. Gyerike úr, kérem olvassa el azt a módosítót. De lehet, hogy nem érdemes, vagy nem kell elolvasni, mert mindenki megkapta, ugye, írásbeli formában. Minden most a négyes módosító jön az ECR részéről, ki van mellette, ellene, elutasítva. Következik a 96-os mellette, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 97 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 98 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 99 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, 99-es, megintom a szavazást, és lezárom a szavazást. 99. Elfogadtuk. Százas mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, százast, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 101 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 102 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 103 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük a 103-ast, megnyitom a szavazást, és most lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk, 104 mellette, ellene tartózkodók elfogad, elutasítva, 105 mellette, ellene tartózkodók 105 mellette, ellene tartózkodók. Ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. And the vote, and the vote is closed. Lezárom. És ezt leszavaztuk. 106 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 107 mellette, ellene, tartózkodók ezt ellenőrizzük a 107-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 108 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 109 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szavaznunk kell, ugye? 112 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19 eh, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 20 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 23 mellette ellene tartózkodók 23-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Leszavaztuk, 24 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Huszonhét mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette, 29 mellette ellene tartózkodók elnök tévesztett, 28-as kihagyta, 28-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, ha 30 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, 21 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 36 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jön az ECR egyes módosítója mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most a 37-es jön mellette, ellene tartózkodók. Ellenőrizzük 37-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 38 mellette. Ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük 38-ast. 38. Megnyitom a szavazást. 38, és most lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elfogadtuk, persze. Kérem, emeljék fel a kezüket. 39-es jön mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 40 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 41 mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, a 41-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük, a 46-ost. Megnyitom a szavazást, és most lezárom. Elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most jön a kettes módosít az ECR részéről, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 50 mellette ellenem tartózkodók ellenőrizik az 50-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva, 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük az 55-öst, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk, leszavaztuk, 56-os mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most jön az ECR 3-as módosító ki van mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 57 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 58 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 59 mellette, ellene tartózkodók ezt ellenőrizzük az 59-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 60 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 61 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 62 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 63 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 64 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 65 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 66 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Négyes és ötös együtt, eh, mert azonosak mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilenc mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tíz mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizni kell a 11-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizzük, 13-as ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Valóban leszavazták. Egyel, egy szavazattal. 14 mellette, ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanazzal a többséggel lett leszavazva, 15 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És most pedig a állásfoglalási tervezetről gépi szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. And, and now the vote is closed. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Congratulations! Köszönjük a, és gratulálunk a raportőrnek, beszélő asszonynak. A koordinárok ülésén volt egy döntés, hogy nem visszük a plenárisra ezt az anyagot, amit remélem, hogy mindenki tiszteletben tart. Nem tudom, hogy lehetne-e most jelölni, hogy egy kisebbségi bizottsági állásfoglalást nyújtanék be. Ugye elveltértünk a szabályzattól, nézzék meg, hogy lehetséges-e. Yes, you will do that, okay? Tegyen úgy, ahogy jónak látja. Yes, good vote, but complicated a little bit. Kicsit bonyolult a dolog, de Erről akkor szavaznunk kell? Hát még a jövő szemeszteri ülésnaptáról szavaznunk kell. Senki nem ellenzi ezt, akkor már is elfogadtuk az ülésnaptárunkat. Now we are going to the last point on the agenda. Let's take one minute to, yes. to let everybody go out.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 Yes, we have one more point on... Van még egy napi rendi pontunk. Anyeska Kozlovska, Rajevics asszony készen áll arra, hogy megragadja a szót, hiszen a következő napirendi pont, a 9-es napirendi pontban az aktuális helyzet, háromoldalú egyeztetések a munka és a magánélet közötti egyensúlyról, témáról lesz szó. Agnieszka az előadónk, Agnieszka kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. beszélhetek lengyelül, ezért lengyelül fogok beszélni, kérem vegyék fel a fejhallgatójukat. E, przede wszystkim chciałabym e, wyrazić Nagyon örülök annak, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyról szóló tervezetet amelyet két biztos, a foglalkoztatás és a nemek közötti egyenlőségért felelős biztosról szóló háromoldalú tárgyalások eredményére jutottak. Nehéz tárgyalások voltak, az Európai Parlamentnek nagyon becsvágyó anyaga volt, célkitűzései voltak. Ugye ne felejtsék el, mi azt akartuk, hogy a szülői szabadság eh, tisztességes fizetéssel járjon, és ne legyen átruházható. Ezt a tanács elutasította. A tagállamok álláspontja nagyon különbözött a mi álláspontunktól, a parlamentétől, és nagyon nehéz tárgyalásokat folytattunk, és kétszer úgy tűnt, hogy megrekednek a tárgyalások. Azután a tárgyalások során a tanács nagyon kevésé közeledett a mi álláspontunkhoz, és az alap, alaperedmény nem az, amit el akartunk érni, ez tagadhatatlan. De hát mégiscsak jó eredményeket értünk el. A becsvágyó céljainkat nem értük el, de mégiscsak a fizetett szülői szabadság javaslata megfontolásra került. A bizottság javaslata egy négy hónapos szülői szabadságról szólt, apa és anya számára ez nem volt lemondható más számára, és teljesen és négy hónapra szólt. Jelenleg négy hónap helyett két hónap jár teljes fizetéssel, de négy hónapos a szülői szabadság. Számunkra, a FAM bizottság számára az volt a legfontosabb, hogy a két pillért megőrizzük. Próbáltuk a nők jogait érvényesíteni a munkaerőpiacon, éppen ezért nagyon fontos volt, hogy a női munkavállalók jogát közelítsük a férfi munkavállalókat érintő joghoz a szülői szabadság tekintetében. Nem csak lehetőségként, hanem valóságként akartuk ezt elérni. A szülői szabadságot a legtöbb tagállamban a nők veszik jelenleg ki. Ez pedig oda vezet, hogy azután, mármint a gyes után nem tudnak visszamenni a munkaerőpiacra. Mindenképpen biztosítani kellene a férfiak számára a szülői szabadságot, melyről nem lehet lemondani. Ezt sikerült elérnünk ezt a célt, nagy ellenállásba ütközött a munkánk, két hónapot elvesztek és így most legalábbis két hónapot garantálnak szülői szabadságként apa és anya számára is. És az apai, apasági szabadságra is két hónapot garantálnak. ezen felül pedig öt nap gondozási szabadságot is eh, sikerült elérni. Sajnos nem sikerült a kötelező fizetett szabadságot elérni, a tagállamok maguk kell, hogy döntsenek majd arról, hogy eh, ezekre a szabadságolásokra milyen összeget fizetnek. A tanács nagyon negatívan állt hozzá erőfeszítéseinkhez. Voltak éppen az egész irányelvet le akarták söpörni az asztalról. Az a tény tehát, hogy kompromisszumot sikerült elérni, ezt mindenképpen nagy sikernek kell tekintenünk. Annak is örülünk, hogy az irányelv nem csak egy szociális megállapodást rögzít, hanem egyben egy új, újdonságot is tartalmaz nagyobb rugalmasságot biztosít az érintett feleknek. Attól féltünk, hogy esetleg a szubszidiaritás elve sérülhet, de ez az irányelv megerősíti azt a tényt, hogy az azonos esélyek érvényesülnek itt is. Ilyen módon tehát mind a foglalkoztatási, mind a, a nőjogi szakbizottság elégedett lehet. Köszönöm minden árnyék jelentéstevőnek az együttműködést, rugalmasságokat, nyitottságokat. Köszönöm. Valóban sikerült fontos célunkat elérni, mégpedig, hogy egy jogilag hatályos irányelvet fogadjunk el, amely esetleg a jövőben még megerősíthető szabályozásaiban. Nagy előrelépést értünk el a mai helyzettel összehasonlítva. Jelenleg csupán hat ö, tagállamban ö, hat tagállamban egyáltalán nem fizetnek még szülői szabadságot az a tény, tehát, hogy két hónapot az anyának és két hónapot az apának százszázalékos fizetéssel fizetnek, ez egy forradalmi változást jelent. Ez a rendszer sok államban egyáltalán nem létezik. A két hetes apasági szabadság már nagy eredménynek számított, de hát a két hónap egy igazi áttörés. Az irányelv célja az, hogy a gyermekek a kisgyermekek gondozásába jobban bevonják az apákat, és a férfiak és a nők azonos szerepet játszanak. Így tehát a két szülő a rendelkezésre álló időt 50-50 százalékban oszthatja meg, és ilyen módon a családi kötelezettségeiknek épp úgy élhetnek, mint a munkájuknak is. Így nem kényszerítjük a nőket arra, hogy a szakmájuk és a családjuk között kelljen, hogy döntést hozzanak, vagy pedig a szakmájukat feláldozzák a család érdekében. Ez nem volna fair. A nőknek dolgozniuk kell, és mi biztosítani szeretnék számukra azt a jogot, hogy ők is megkapják ugyanazon szülői szabadságot, mint a férfiak, illetve megfordítva a férfiak megkapják ugyanezeket a jogokat. Így a szülők tehát hosszabb időt lehetnek otthon, babázhatnak, gondoskodhatnak a gyermekre, és ez minnyájuk számára hasznossá válik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm, Agnes Kasszony. Fantasztikus munkát végzett. Most pedig Maria Arénának adom maga szót, aztán Geréke asszonynak. Köszönöm szépen. Rövidre szeretném fogni magamat. Egyrészt köszönetet szeretnék mondani Anyiska Kasszonynak azért a munkáért, amelyet végzett a dosszié tárgyalása során. Voltak éppen láthatjuk úgy is a dolgot, hogy félig tele vagy félig üres a pohár, hiszen az Európai Parlament célkitűzéseit nem sikerült teljességgel elérni, de hát tárgyalásról volt szó. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy kimondjuk, hogy a felülvizsgálati záradék lehetővé teszi azt, hogy egy új tárgyalás során áttekintsük az itt elért eredményeket a valóság fényében, és így előreléphetünk. Az apasági szabadság tekintetében igazi előrelépést értünk el, figyeltek szakbizottságunk, a FAM szakbizottság felvetéseire, hiszen az apasági szabadság valóban segíti a családi élet és a szakmai élet összeegyeztetését, már pedig a fal családba a szülő, a szülő apa is beletartozik, vagy az apa is beletartozik. Ki szeretném hangsúlyozni azt is, hogy akkor, amikor szülőről beszélünk, az azonos nemű szülőkre is kiterjed a jogszabály, hiszen egyes tagállamokban az azonos nemű szülők szülőként való elismerése magától értetődő, másokban nem. Tehát fontos, hogy az apaság fogalmát az azonos nemű szülőkre is kiterjesszük. Ezen felül pedig a juttatásokat a táppén szintjén határozták meg, és nagyon fontos, hogy a táppén szintjéről a 100%-os szintet érjük el, ilyen módon meghaladva a nők és férfiak között a fizetés tekintetében jelentkező különbségeket. Az átruházhatóság kérdése is problematikus volt. Mi egy négy hónapos átruházhatóságot akartunk elérni, de végezetül a végső tárgyalás során két hónap a négy hónapban az átruházható idő. Így ugyanakkor majd a felülvizsgálati záradék érvényesítési során áttekinthetjük ezen szabályokat. Aztán az apasági szabadság tekintetében fontos, hogy itt a fizetés szintjében a tárgy, tárgyalások zajlottak. Nagyon nehéz volt egy világosan meghatározott fizetési szintbe megállapodni hiszen egy olyan definícióra volt szükség, hogy közben a tagállamok a saját szabadságukban meghatározhassák a méltó és egyben igazságos fizetési szintet az apasági szabadság számára. Van, létezik a passerel záradék, amelynek segítségével az apasági szabadságot az egész szabadság, szülői szabadságba meg lehet jeleníteni, abban az esetben, hogy az európai szint magasabb, mint a tagállami szintek. Összességében látnunk kell, hogy ezt az elvárást is a FAM szakbizottság határozta meg. Hogyha tehát ez havi öt napról van szó, és így sikerül talán eltávolodni attól a megakadástól, hogy a fizetésre koncentráljunk kizárólag. Arra van szükség, hogy folytassuk a munkát, mondhatnám a csatának még nincsen vége, még dolgozni kell azon, hogy a magánélet és a munka világa összeegyeztethetőbb legyen, egyelőre a nők nagyobb árat fizetnek ezért, egyensúlyt kell találni. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Benennen. Köszönöm szépen. Végre sikerült megnevezni a dolgokat. Köszönöm szépen, hogy végre szülői szabadságról beszélünk. Ne szokjunk hozzá, hogy, hogy ez nem szülési vagy apasági szabadságról beszélünk, akkor sose fogunk elérni hiszen itt pontosan arról beszél, arról van szó, hogy esélye, hogy egyenlőséget teremtünk a nemek között, tehát nem apákról, anyákról, hanem a szülők között teszünk egyenlőséget. És ez oda fog vezetni, hogy és ez mutatja meg azt, hogy a szülőség szegénységi kockázatot jelent. És nagyon köszönöm, hogy ezt ajánlásként a tagállamok felé, és ez nagy lépés lenne előre az apák és az anyák közti egyenlősége között, az anyák és a nő között, tehát az anyaság egy további lépés és mérték a nők és különbségtétel nők és nők, nők és férfiak között. Köszönöm. Thank you, Mr. Gerke. Köszönöm szépen. Agnieszka, szeretné hozzátenni még valamit? Hát szeretném megköszönni mindenkinek, még egyszer nem csak az árnyékelődőknek, hanem mindenkinek, aki módosított, nyújtott be, hiszen így sikerült egy köztetszést arató anyagot összeállítani. Szeretném tanácsadómnak is megköszönni, akinek a munkája nélkül nem lenne az ez a vélemény, amint ami, és nem lehetne olyan sikeres, mint amennyire az. Köszönöm. Köszönöm, köszönöm. Ez volt a mai napi rendünk utolsó pontja, de ne felejtsük el, hogy holnap újra találkozunk. 9 órakor kezdődik a koordinátorok ülése, és 9.30-kor a Gender Mainstreaming Networkökről lesz szó, majd az Unióban a nők munkaügyi szociális helyzetével fogunk foglalkozni egy meghallgatás keretében. Köszönöm mindenki munkáját, kollégáknak, a tolmácsoknak, találkozunk holnap. Mindenkinek szép estét kívánok! Hát, okay, thank you.